Liebe Kolleginnen und liebe Kedves kollégák, megkezdjük az ülésünket. Amúgy is kicsit el vagyunk már csúszva, hát elég zsúfolt a napi rendünk is, mert csütörtökről a mai ülésre került át néhány napi rendi pont. Mert csütörtökön több kolléga nehézségekbe ütközne, nem tudják elmondani a véleményüket. Látják a dokumentumok között, hogy milyen nyelven van tolmácsolás. Azt is látták, hogy bizottsági ülésünk közvetítésre kerül, webstreaming van. A legtöbben, akik itt ülnek, nos hát számukra ez ismétlés, amit hallanak. Az elnöknek azt kell elmondani, ugye, hogy április 20-án a bizottság elfogadta az LKT-t. Lewandowski biztos úr egy ülésen be is mutatta ezt a tervezetet. Minden dokumentum ott megkaptak már korábban, abból indulok ki legalábbis, hogy mindenkinek megvan ez a dokumentumcsomag. És aztán nyilvánvalóan később, amikor a 2012-es költségvetésünket megvitatjuk, majd erről is fogunk szólni. Aztán el kell mondjam, hogy a Kobo News-ban már közöltük azt, hogy milyen témákról fogunk ma szólni. Nem napoltuk-e teljesen az egyik témát? Kérdezi az elnök asszony a kollégától. El van, elnapoltok az egyik napi rendi pontot. Előzetesen úgy volt, mm, az egyik véleménytervezetet szerettük volna megvitatni, de ezt teljesen levesszük a mai ülés napi rendi pontjai közül. Ezzel nem lesz tehát problémánk. Holmeyer asszony sincs itt sem ma, sem csütörtökön nem tud részt venni az ülésen, és éppen ezért a teljes épületpolitikát, a három témát egyszerűen levesszük a napirendről. Elnapoljuk pontosabban a következő ülésre. Aztán mi is marad? Hát az, hogy az én vélemény tervezetemet én javaslataimat, véleményére vonatkozó javaslataimat, az EMSA rá vonatkozó javaslataimat megnézzük, az EMSA több feladatot kapott, az ENISA pedig egy új jogalapot kap majd. Ezeket ma vitatjuk meg. Miért kell ezeket ma megvitatni? Csütörtökön itt vagyok, de nem tudom pontosan, hogy a sorbizottság elnökeként mikor kell az elnökök értekezletére elmennem. A sorbizottság bizottság munkájának folytatásáról lesz szó. Egy kicsit, hogy is mondjam, nem egy egyszerű probléma, nem egy egyszerű dolog ez, nem tudom pontosan, hogy hogy mint lesz. Tehát oda el kell mennem, bármikor fölállhatok majd csütörtökön, és elmehetek az elnökök értekezetére. Azért szeretném az én témámat ma letudni. A módosítók leadási határideje azért még odébb van az én esetemben. Most pedig szeretném, ha a sorrendben megállapodnánk, tehát ha rögzítenénk a sorrendet, ha megtalálom a kis listámat, az előzetes listámat, tehát a következő sorrendben haladnánk. 1, 2, 3, jó, rendben, ezt már ki is pipálhatjuk. 7-es, 6-os, 4-es, 8, 9, 12, 13, tehát még egyszer. Egy kicsit el toljuk az egészet. A hetessel kezdjük, a mobilizációról van szó, a globalizációs alap felhasználásáról. Bárbara Mátéra asszony kérem, hogy kezdje meg a mai ülést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én mindenkinek szerettem volna bemutatni az új javaslatot. A globalizációs kiigazatási alapról van szó, egy belga kérvényről van szó. A munkavállalók, az amerikai multicég, a General Motors belgiumi munkavállalóinak ügyéről van szó. Az a helyzet, hogy a gazdasági válság miatt egyre kevesebb pénzt tudnak az emberek költeni, tehát ezzel a termelés, az autók gyártása is visszaesett, kevesebb az érdeklődés, 34 munkavállalót a GM Belgiumban elbocsájtott. Ezek a munkavállalók vagy az anyavállalatnál, vagy pedig a beszállítóknál dolgoztak. A belga állam egy intervenciós programot a szociális partnerekkel közösen kidolgozott, és 9 millió 600 ezer, 9 millió 600 ezer euróról van szó ez a bizonyos alap, egy multi cég megtámogatásáról van szó ebben az értelemben. Mit is szeretnék elmondani? Mi történt az elmúlt hónapokban? Bemutattam a kérvényt, amelyet az Unilever terjesztett elő, ez egy másik multicég, és a kollégákat szeretném arra emlékeztetni, hogy a szocialisták részéről készült egy módosító, amelyet a plenáris ülésen el is fogadtak. 280 nem szavazattal. Én vagyok a jelentés készítője, és azt gondolom, hogy eh, hát eléggé ledöbbentem ezen az egészen. Tehát most eh, nem a fizetési határidő meghosszabbításáról van szó. Nem arról van szó, tehát nem szabad, hogy a munkavállalóknak okozzunk további nehézséget. Én bemutattam egy tervet, ezt meg is találják a mai hatos bekezdésben a javaslatomat. Szerettem volna ezt eh, angolul szeretném felolvasni, abból indulok ki. A szerkezet átalakítás vagy telephely változtatás olyan követmények, következményekhez vezet, ahol az európai globalizációs alapot be lehet venni, be lehet nevetni. Nagyon fontos lenne felülvizsgálni az erre vonatkozó rendeletet. Miel annélkül, hogy megnehezítenénk a munkavállalók számára a hozzáférést az európai globalizációs kigazgatási alaphoz. Nos, hát az Európai Globalizációs Alapról, az EGA-ról, ennyit szerettem volna mondani, mert a kollégák remélem elfogadják ezt a megközelítést, ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon remélem, hogy egyet értenek ezzel a hatos bekezdéssel, nem annyira kemény, mint a szocialisták módosítója. Néhány személyes megjegyzést tennék még. Ne felejtjük, hogy ennél az alapnál nem arról van szó, hogy ez egy olyan alap, amely a multi cégeket támogatja meg, ez egy olyan alap, amely a munkavállalókra vonatkozik közvetlenül. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a társfinanszírozás nagyon fontos, az érintett államnak is finanszíroznia kell, nagyon fontos tehát, hogy a szabályokat betartsák a tömeges elbocsátások esetében, az ide vonatkozó tömeges elbocsátásra vonatkozó irányelvnek meg kell felelni minden, mindeközben, illetve a vonatkozó nemzetközi szabályoknak, előrásoknak is. A multicégek, a nemzetközi cégek nem azért bocsátják el a munkavállalókat, mert van egy ilyen alap. Egy harmadik megjegyzés, amelyet szeretnénk bemutatni. Ami a módosítókat illeti, ami a szocialista frakciót illeti. Nos, hát a módosítók bevezetése oda vezet, hogy elhúzódik az egész folyamat. A kifizetési határidő eltolódik, a munkavállalók később kapják meg a pénzt. Az Európai Globalizációs Alap, alap tényleg azt gondolják, hogy a céget támogatjuk? Nem, a munkavállalókat támogatjuk. A munkavállalók támogatásáról van szó. A multicégek alkalmazottainak megsegítéséről van szó. Remélem, hogy jól értették, amit mondok. Nem voltak megfelelőek a tisztelt kollégáim módosítói. Ami a módosítók leadási határidejét illeti, május 11-e, Május 23-án, 24-én szavazunk a bizottságban, júniusban a plenáris ülés elé kerül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy elég világosan fogalmaztam. A német tolmácsolás kiváló volt, tehát a, nem volt túl gyors akkor a német kollégáknak, a német tolmács kollégáknak. Még egyszer szeretném megismételni, akárhogyan vitázunk, beszélgetünk az egész a globalizációs alap lényegéről, értelméről, értelmetlenségéről, ne felejtjük, hogy nem a cégeket támogatjuk, hanem az elbocsájtott munkavállalókat. Ezt tisztázni kell. van -e esetleg hozzászólás, megjegyzés ezzel kapcsolatban? Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék intézni a jelentéstevőhöz. Nagyon támogatom azt az elképzelést, hogy szükséges eszközöket szabadítsunk fel az európai globalizációs kiigazatási alap keretében a GM számára, de volna egy kérdésem. Alapvetően arról beszélünk, hogy ezeket az eszközöket a munkavállalók számára tesszük hozzáférhetővé, Szeretnék arról is szólni, van egy módosító, szocialista módosító, amely kicsit átfogalmazná, világosabbá tenné azt, hogy valóban elkerüljük azt a félreértést, hogy vállalkozás támogatásáról van szó. Nagyon fontos, tehát, hogy a címzett a munkavállaló, nem a cég. Tehát itt most csak arról van ez szó, hogy a GM-nek fizetjük ki Antwerpenben ezt a pénzt, vagy pedig általánosságban beszélünk tehát egy szocialista módosító egy picit módosítana, egyszerűsíteni a folyamatot, mármint ami a kifizetést illeti a címzetekhez. Nem tudom, hogy miről van szó. Csak a GM pénzéről van szó, vagy általában beszélünk a kifizetési eljárásról általában. Barbara? Nos, hát beszéltünk egy, szó volt egy módosítóról, amelyet a szocialisták nyújtottak be, azt követelték, hogy világosabban fogalmazzunk arról, hogy a bizottság hogyan fizeti ki az összegeket a cégnek vagy a munkavállalóknak. A pénzügyi helyzetet felül kell vizsgálni, az adócsalás és egyéb kérdéseket, az állami támogatásokat is meg kell nézni. A multicégek kapnak általában állami támogatást. Itt ez egy tisztázási módosítás volt, amely azt követeli, hogy több legyen az ellenőrzés. Már említettem, az ellenőrzés már adott előzetesen, <clears throat> és ugye társfinanszírozásról van szó. 35%-át az érintett államnak kell fizetnie, tehát a belga államnak ez esetben. Ez esetben. A tagállamnak akkor adjuk oda a pénzt, hogyha megfelelő az ellenőrzési mechanizmus rendszer. Ha jól értettem, azt mondja Barbara Matéra, hogy a hatos bekezdés ezt feldolgozva, egy kicsit gyengített formában. Márta Andreasen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye az európai globalizációs alapról már egy ideje vitázunk. Nem vagyok egyáltalán megelégedve hogy vannak ellen. Tehát nem örülök annak, hogy vannak olyan ellenőrzések. Most az ellenőrzés célja azt, hogy megértsük, hogy ezeket az alapokat valóban átképzésre használják, az elbocsátott munkavállalók átképzésére fordítják el. Nem vagyok biztos benne, hogy mindig garantált ez a felhasználás. Az alap, a globalizációs alap állítólag átképzésre fordítható bizonyos iparágakban. Az autó ipar ugye egyre inkább eltűnik. Ezek az emberek eh, milyen átképzést kapnak? Mi lesz belőlük? Szoftver szakértők lesznek majd? Vagy mi? Hát az egész alap felhasználása megkérdőjelezhető szerintem. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, azt mondjuk, hogy a GM-nek vannak problémái a válság miatt. De nem mondjuk, hogy a GM-nek Belgiumban vannak problémái, mert megnyitottuk a munkerőpiacot az ázsiai gyártók számára. Ez a parlament jóvá hagyott kereskedelmi megállapodásokat. És ugye könnyebbé tettük a kereskedelmet az ázsiai cégek számára. Szerintem, ami ezt az alapot illeti, kicsit álljunk meg, és gondoljuk át, hogy helyesen kerül-e felhasználásra. És egyáltalán mi értelme, mi célja ennek? Az biztos, igaz, amit mond a kedves kolléga, de jelenleg azt hiszem, ez nem a helyes idő, és nem általában a globalizációs alapról beszélünk, hanem arról, hogy amit a bizottság pozitívan ö, ítélt meg, tehát a bizottság úgy ítélte meg, hogy Belgium jogosan kér támogatást az alapból, a bizottság zöld utat adott Belgiumnak, a, a GM Motorsnak, a bizottság azt mondta, hogy a kérvény megfelel mind formailag, mind tartalmilag, minden követelménynek, nekünk nem csak egyedül, mindenkivel együtt, a véleményünkkel és a foglalkoztatási bizottsággal, a jelentésével, kell megállapítanunk azt, hogy a bizottság helyesen járta el, amikor jóvá hagyta a belga állam kérvényét. Jelenleg többről nem kell szólni, most nem hiszem, hogy a kereskedemi megállapodásokról kellene vitázni. Ez nem aktuális most. Még ketten kapnak szót, aztán ezt a pontot elhagyjuk. Aki módosítókat szeretne beadni, ugye megteheti május 11-ig. Izabel, még egyszer? Nem? Riké úr. Röviden, elnök asszony, nem szeretném megködelezni az alap légyogosultságát, és nagyon is támogatom az elbocsátott munkavállalók átképzését, nyilván támogatom, de ha megengedi, az autóipar állításával szemben, tehát hogy azt mondja, hogy nem vesz fel új embereket, tehát ennyi pénzt, mint idén még soha nem keresett az autóipar, és rengeteg embert foglalkoztat, tehát nem igaz az, hogy nem vesznek fel új embereket. A GM azt mondja, tehát amit 5,5 milliárd dollár támogatást kapott, és hát az ipar telephelyének áthelyezésével igen sok kárt okozott egyébként. Jó lenne a jó célért és jó ügyét fizetnünk, az autóiparra, autóipar, amely rengeteg támogatást kap, hiszen nagyon sok állami támogatásban részesül az autóipar. Nos, azt gondolom, hogy több pénzt is fordíthatna a munkavállalói átképzésére. Jó, köszönöm szépen. Tudjuk, hogy miről kell szavaznunk a jövőben. Bábara Matéra javaslata elkészült a jelentéssel kapcsolatban. Barbara zárásképpen Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Az alapról folytatadó vita sok kolléga számára érdekes. Szeretném a kollégákat kérni, hogy támogassanak. Szeretnék egy kérdést intézni a bizottsághoz, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a következő plenáris ülésen Szeretnék kérdést intézni a bizottsághoz, az elmúlt hónapokban nem volt lehetőség, de most egy új vitát kellene nyitni erről az alapról a plenáris ülésen. Ezt szeretném kérni, és kérem a kollégák támogatását. Tehát kérem szépen, hogy támogassanak engem abban, hogy a bizottsághoz a plenáris ülésen Strasbourgban kérdést intézhessek ezzel kapcsolatban. Önök asszony, jó rendben. Minden kollégát szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem olyan régen készítettünk saját kezdeményezésű jelentést, portás kolléga volt a felelős. Ez egy nagyon is extenzív és intenzív jelentés volt. Jó, ezt a napi rendi pontot kipipálhatom. A következő napi rendi pont következik, a hatos. Hát ez a pont nagyon fontos, nagyon sokan nem kedvelik. A költségvetési rendelettel foglalkoznunk kell. Inge Gressler ahogy megszoktuk már, bevezet minket ebbe a témába. Minden kollégának szeretném elmondani, hogy a kokobú kollégák meghívást kaptak az ülésünkre, tehát ha van lehetőség rá, velük közösen együtt vitatkozhatunk erről. Csütörtökön a koordinátorok az új ütemtervről fognak beszélgetni és a koordinátorok döntenek majd arról, hogy az új ütemterv valóban tartható-e. Most pedig Inge kapja meg a szót a bevezetőre, a többiek pedig legyenek kedvesek figyelni. Köszönöm szépen. Megpróbálok lehetőleg csak röviden hozzászólni. Mindig arra kértek engem, hogy ilyen rendkívül fontos témákkal foglalkozzak. Itt most szó lesz átcsoportosításokról, transferekről és utána támogatásokról. Az elsőről azért, mert ez ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába tartozik, a másik kérdéskörrel pedig azért, mert érkezett egy erre vonatkozó kérelem. Angolul megvan a szöveg, nem nagyon könnyű véglegesíteni a szöveget. A titkárságnak és Markovszka asszonynak szeretnék köszönetet mondani a munkáért, ami tudom, hogy nem volt könnyű. Ilyen technikai korrekciókra volt szükség, időközben már 220-ra nőtt a módosító indítványok száma, és összességében most szinte minden bekezdéssel külön kell foglalkoznunk, minden bekezdéshez érkezett egy módosító indítvány. Én magam 100 módosítót nyújtottam és időközben, mint mondtam, 220 módosító érkezett be összesen. Hát kevesebben sajnos nem ment a dolog. Először nézzük a transfereket. Angolul áll rendelkezésre a jelentés, és hogyha valakinek nem világos valami, akkor örömmel próbálom ezt elmagyarázni. Mindenkinek köszönöm, aki elolvassa a jelentést, hiszen ez mindenképpen segíthet. A transferekkel kapcsolatban itt a régi 23. és 24. cikk érintett, a költségvetési rendelet megfelelő cikkei. Nyilván emlékeznek még rá, 2011-re vonatkozóan átmeneti intézkedések születtek. Integrálni kell a Lisszaboni szerződést, az új helyzetet a költségvetési rendeletbe, ezért egy átmeneti szakaszban, ugye megszűnnek most már a Lisszaboni szerződés kapcsán a kötelező és nem kötelező kiadások. De a bizottság időközben módosító indítványokat nyújtott be, vagy módosította a költségvetési rendeletet, erre vonatkozó javaslatot tett nekünk, ami a nem kötelező eh, forrásokra vonatkozik most, eh, ami korábban a kötelezőre vonatkozott, az a nem kötelezőre is vonatkozik. Így eh, például, hogyha a bizottság 100 millió euró kifizetést eh, a velünk való konzultáció nélkül eldönthet ennek az átutalásáról, és a, hat hetes határidőnek a három hétre való megváltoztatása is azért kicsit túl messzire megy. A bizottság saját magának akar túl sok hatáskört, és gyengíti a mi jogainkat. Ez szerintem nem megy. Ezért az én módosító indítványaim a 22-től a 33-ig lényegében azt célozzák meg, hogy állítsuk helyre az eredeti állapotot a nem kötelező kiadásokkal kapcsolatban. A titkárság kiadott egy nagyon jó anyagot, ezt örömmel mindenkinek a rendelkezésére bocsátom, aki többet szeretne megtudni erről a kérdésről. A számvevőszék a saját költségvetési rendelettel foglalkozó véleményében is rámutat arra, hogy problémánk lesz a 3 hét, a 6 hét, 3 hétet történő megváltoztatásával. Itt a mi részünkről nagyon jó érvek hangzottak el, megpróbáltuk a bizottsági javaslatait elutasítani. Tehát a 22-től 33-ig eh, számozott eh, módosító indítványok a költségvetési rendelet régi rendelkezésének a megtartását célozzák. A következő pont eh, a juttatások, támogatások kérdése, amelyek nagyon fontosak az EU-ban. Sokat konzultáltunk az érintettekkel, civil szervezetekkel is, volt egy kerekasztal beszélgetés velük, a Kavályó jelentést, az Itterel szakbizottság jelentését is megpróbáltuk megtárgyalni, egyszer a tanácssal is folytattunk konzultációt, és a bizottság 2011. január 24-i közleményét is figyelembe vettük a módosító indítványaink során. A módosítani tehát rév, részben a bizottsági szövegre vonatkoznak, részben pedig a civil szervezetekkel folytatott viták eredményeiként születtek meg. Mik voltak a céljaink a módosító indítványokkal? Szeretnénk, hogyha a támogatási eljárás felgyorsulna, leegyszerűsítne, szeretnénk, ha megszűnnének az ellentmondások, a költségvetési rendelet, a végrehajtási rendeletet, az úgynevezett guideline-ok, -ok, az iránymutatások között ezek a guideline-ok -ok tulajdonképpen azok, amik, amiket a kedvezményezetek megkapnak. Tehát az iránymutatások, költségvetési rendelet végrehajtási rendelkezések és az ágazati rendeletek jelentik azokat a jogi szövegeket, amelyekkel foglalkozunk el, amelyek különböző jogi szövegek, és most megpróbáltuk a költségvetési rendeletben a hangsúlyokat úgy tenni, hogy a jövőbeni eljárások során az esetleges problémákat megelőzzük. A 290. cikkre vonatkozóan is a, nyújtottunk be egy módosító indítványt, ezek a delegált jogi aktusok, a végrehajtási eh, rendeletekből át kell ezeknek kerülni a költségvetési rendeletbe, és szeretném ezt világosan leszögezni, hogy ez nem a mikromanagement része, hanem csak a Lisszaboni szerződés eh, alkalmazása miatt van erre szükség. A bizottság javaslatokat dolgozott ki, hogy a végrehajtási rendeletek melyik részét kell integrálni a költségvetési rendeletbe, erről született egy bizottsági eh, közlemény, amit szintén megküldtünk a munkacsoportnak, és egy külön honlapot hoztunk létre. Ez nem semmi titok nincs ebben, ezek nem titkos adatok, hanem egyszerűen szükség van erre az integrációra az Lisszaboni szerződés alkalmazása miatt. A módosító indítványainkat szeretném most röviden összefoglalni, ismertetni. A nagyon alacsony támogatások, tehát az 5000 euró alatti támogatások támogatásokat, illetve az 50 ezer euróig terjedő támogatásokat definiáltuk, és azt mondtuk, hogy minél kisebb a támogatás, annál kisebb kell, hogy legyen az administratív ráfordítás. Ez utóbbinál a, az maga a kérelem elfogadása a tét. A 135. Eh, módosító indítványban definiáltuk ezeket a kis összegű támogatásokat. A 138-ban eh, szó volt, van szó az úgynevezett eh, lump az általány finanszírozásról. Itt egyszerűsített eljárásra tettünk javaslatot. Tehát, hogyha ilyen általány összegeket határozunk meg, akkor ezeket nem kell ex post újra számítani, ugye üdvözöljük a számvevőszéket. A azt egyébként minden előny megszűnne, és tudjuk, hogy még az év során a halászati témák elén kerülnek, teljesen világos, világosá kell tennünk, hogy ez máskülönben nem menne. Foglalkoztunk a non-profit rule-al is, ez a 138-as módosító, ezek az 5000 euró alatti kis összegű támogatásokat kivettük a non-profit rule alól, így a kedvezményezetteknek már nem kell igazolni azt, hogy ezeket a kis összegeket valóban megkapták. Kivettük azokat az összegeket is, a, a fix összegeket, amelyekre ez az eligible cost vonatkozik, azaz az elszámolható összegek, az előre meghatározott és támogatható kiadások, ezekre is benyújtottunk egy módosítóindítványt, és ezeket tisztáztuk teljesen a végrehajtási rendeletekben. Azaz azt mondtuk, hogy az ÁFA elszámoltatható alapvetően, amennyiben valamihol másút tesz, máshogy nem határozzuk meg és az úgynevezett operating cost, vagy a civil szervezeteknek a működési kiadásait támogatandó összegeket 10%-kal növeltük, és 125 ezertől 250 ezertől viszont 10%-kal csökkentettük. Tehát kisebb összegű támogatások esetén az adminisztratív ráfordításokat növeltük, és hát rendszerint az adminisztrációs igazgatási költségek így vá- ilyen arányaiban így, így változnak az összeg mértékének a növelésével. Megpróbáltuk a következő kérdés kapcsán azt is rendezni, hogy az 5000 euró alatti kisösszegű támogatásoknál a co-financing in kind, azaz a természetbeni társfinanszírozás kapcsán megint csak ne kelljen ezekről külön elszámolni. A költségvetési rendeletben egyébként van egy olyan szabály, amit most eh, megpróbáltunk új élettel tölteni. Ezt, eh, ezt a szabályt korábban ugyanis nem alkalmazta senki, hogy akár törölhetjük is. A 148-as módosító indítványunknak a bizottság nem nagyon örült. Itt arról van szó, hogy eh, alapvetően 6 hónappal a kérelem bejutása után le kell, hogy záruljon az eljárás. Az itt van a 152 módosító, ez is nagyon fontos a kezességekről. Azt szeretnénk, hogyha a készítőkezességet nem követelnék meg alapvetően, hanem csak a közkázat, kockázat értékelés eredménye alapján kerüljön a sor. A nagyon alacsony összegű támogatásoknál ne, nem szabad tovább készítőkezességet kérni. Ez a harmadik országok beli NGO-kon nagyon fog segíteni. A 158-as módosító indítvány a dokumentumok megőrzésének az idejével foglalkozik. Itt 3 és 10 évig terjedő időszakot javasoltunk. A számbevőszékkel valószínűleg lesz erről még egy kis vitánk amikor meglátjuk az elszámolásokat, és kiderül, hogy milyen időtávban kell gondolkoznunk, itt van, ami még visszanyúlik a 90-es évekig, éppen ezért azt hiszem, hogy különböző eljárások felgyorsulhatnak, hogyha ezt így szabályozzuk. A 159 161-ig terjedő módosítók a clearing committees-ekre vonatkoznak a GD-knél, ezek a clearing committee eh, foglalkoznak a szabályok egységes értelmezésével a eh, főigazgatóságon belül, és eh, a támogatások kedvezményezetjei ezek nagyon kedvezőek. Néhány módosító foglalkozik az elektronikus úton begyűjtött pályázatokkal. Néhány szót még az ütemezésről. A határidőkről. A technikai problémákra vonatkozóan azt terveztük, hogy júliusban eh, legyen egy közös szavazás a két szakbizottságban együtt, a szeptemberi első plenárison pedig eh, már lehet eh, a plenárison is szavazni. Addigra megoldódik minden. Tudom, hogy fú, sok ezer téma van, ami ennél sokkal érdekesebb és izgalmasabb, de hagyd mondjam el azt, hogy amit most eh, nem végzünk el, a következő öt évben eh, visszahullik a fejünkre. Éppen ezért már most eh, szeretnénk, hogyha azt, hogyha elég bátrak lennénk ahhoz, hogy amiket meg kell változtatni, azt most változtassuk meg. De ugyanakkor maradjon a kezünkben a dolog és a lehetőség, hogyha időközben változtatásokra van szükség, akkor azt megtehessük. A transferekkel kapcsolatban egyébként mindig nagy odaadással eh, feszülünk neki a munkának, amikor a tanácssal kell egyeztetni, és itt nagyon nagy összegekről van szó, amiket a, arról a tanács egyedül akar dönteni, hát ezzel nekem problémám van, és éppen ezért eh, más eh, megoldást javasoltam hogyha még egyszer megkapom a szót itt a bizottságban, akkor a PPP projektekről és a pénzügyi eszközökről beszélnék. Még nagyon szívesen köszönöm. Köszönöm szépen. Most egyelőre ennyi is elég volt. Azt hiszem, hogy ha te előadsz, és mi hallgatunk téged, akkor sok minden sokkal világosabbá válik. Ezért el sem tudom képzelni, hogy többet ne kapnál szót, lehet, hogy nem most rögtön eh, kapsz szót ismét, de hát azért biztos, hogy eh, lesz még eh, lehetőségedre. Mairia Cavallo a következő hozzászóló, aztán a Odi úr, Vladi Manka és Kaja, igen. Jó, jó, rendben van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a, az előadónak ezt a nagyon fontos munkát. Greszle asszony eh, együtt dolgozott, együttműködött az ITRE szakbizottsági raportőrrel is, és készítettünk egy jelentést, aminek a célja az volt, hogy a kutatási és innovációs programok szabályait leegyszerűsítsük, és 70 ajánlást dolgoztunk ki, és meghatároztuk, hogy melyek azok az ajánlások, amelyekkel kapcsolatban módosítani kell a költségvetési rendeletet és hogy melyek azok a legfontosabb ajánlások, még egyszer ugyanazt, tehát amihez módosítani kell a pénzügyi rendeletet. Ez nagyon fontos lépés az egyszerűsödés, egyszerűsítés felé, és kulcsfontosságú, hogy megtegyük ezt a lépést ugyanolyan biztos alapokon, mint ahogy eddig is megtettük az támogatható költségekkel kapcsolatban a kutatóintézetek, egyetemek kérik azt, hogy egyszerűsítsük a, a határidők könyvelésének az eljárását, az előfinanszírozást tegyük lehetővé, ezután az általány elszámolás, ne legyen szükség utólagos korrekciókra és ex post átértékelésekre és azt is kérik, hogy az egész projekt kapcsán fontos minden partner érintett számára, hogy európai szintű finanszírozás támogatást is kaphassanak nagyon fontos kutatási projektek megvalósításához. Szóval együttműködünk, és nagyon köszönöm a raportőrnek, hogy végig együttműködött az ITRÉ-vel a kéréseinket, és a kutatók, a tudósok, a KKV-k igényeit, kéréseit figyelembe vette, amikor a költségvetési rendelet módosítására tesz javaslatokat. Köszönöm szépen, most pedig Ódi úr. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak néhány kokobó tagot is a pénzügyi reform kapcsán. Ennek azon néhány szót szólnék. Tehát a kérdés az, hogy nem érte, érkezett el az idő arra, hogy legyen egy beruházási szakasz a költségvetésükön belül. Alapvetően ugye nem így volt, és látjuk, hogy az Európai Unió fejlődése olyan irányban halad, hogy jelentős beruházásokra van szükség, méghozzá több éves beruházásokra a több éves pénzügyi terv nem megfelelő az ilyen befektetésekkel kapcsolatban. Az ITER vagy a Galileo olyan program, amely súlyos befektetésekre adott okot, és nem tudom, hogy nem lehetne egy befektetési, beruházási szakaszt vagy fejezetet bevezetni, ami az elfogadható hiba százalékot illeti. Az ember eléggé kényelmetlenül érzi magát, amikor a válaszolnak el kell mondania, hogy fogadja el a kockázatot, hogy milyen, mit várunk el, hogy milyen szintű kockázatot viseljenek el az adófizetők. Szerintem erről is beszélni kellene az elfogadható, elviselhető hiba százalékról. Két megjegyzés. Ami a kötvetes ellenőrzések és a mentesítés idejét illeti a Kokobu tagjaként tudom, tehát az Európai Parlament ebben a hónapban fog szavazni a 2011-es pénzügyi év mentesítéséről. Nagyon hosszadalmas ez a folyamat. Ma nagyon bonyolult ez az egész folyamat, nagyon összetett. A zárást követő pár hónapon belül van költségvetés ellenőrzés. Aztán ami a zárást illeti, hát ami a számlák lezárását illeti, mi májusban, besz, májusban szavazunk. Én azt szeretném, hogyha a szavazás, vagy a zárás megelőző három hónapban lezárnák a, az elszámolási folyamatokat, egész évben kellene auditálni, hogy valóban megfelelő konklúziókat vonhasson le a számbevőszék június 30-ig, hogy valóban a parlament megfelelő helyzetben legyen ahhoz, hogy a második fél évben megfelelően járjunk el. Ugye már december 31 előtt kellene erről majd tudni eh, megállapításokat tenni. Ebben a reformban nem beszélünk eleget a csalás elleni küzdelemről. Azt szeretném elmondani, hogy a helyzet sokat javult az Európai Unió pénzügyi eh, helyzetében, ami a hiba százalékat illeti, egyre csökken a hibák száma. Meg vagyok arról győződve, hogy egyre a csalás. Vannak olyan tézisek, a kontrollőrök, az auditorok úgy gondolják, ha már nem, azt gondolom, hogy hiba, ha azt gondoljuk, hogy a hibák csökkenésével csökken a csalás. Vannak megfelelő technikák, mások, tehát a hiba kiküszöbölése más módszereket kíván meg, mint a csalás elleni küzdelem. Jó lenne, ha beépítenénk egy fejezetet, ami a csalás elleni küzdelemről szól. Nulla csalás fogadható el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vladimir Manka a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretnék köszönetet mondani a raportőrnek is. Nagyon igényes, jó munkát végzett a dokumentummal kapcsolatban. Szeretnék egy módosítóról szólni röviden, amely eh, az épületekkel, ingatlanokkal kapcsolatos politikát érinti, és itt eh, megint csak transferekről van szó. Ezek a transferre vonatkozó kérelmek olyanok, hogy a következő évre is át lehet vinni a transferkérelmeket, de ez nincs összhangban a mi ingatlan politikánk stratégiájával, és nincs összhangban azzal sem, amit a bizottság eh, mond. Ezért szeretnék feltenni néhány kérdést. Nem tudom, hogy ennek a módosítónak a benyújtója, Monika Hómaier asszony tudna talán válaszolni a kérdésemre. Azt szeretném tudni, hogy milyen érvek szólnak egy ilyen lehetőség megadása mellett a második kérdésem, a módosító benyújtója az épületekkel kapcsolatos politikáról beszél, csak miért nem vonatkozik ez más szakpolitikai területre? És mi lesz mindennek a következménye? Hiszen itt nem csak az Európai Parlamentről van szó, hanem az összes európai intézmény érintett. És végül az utolsó kérdésem, hogy van-e vagy konkrétan gondolta valamelyik épületre a módosító benyújtója? Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, ami szintén a transferekre vonatkozik. Azt hiszem, egyetértünk, kedves Inge, abban, hogy a bizottság javaslatai hát egy kicsit túl messzire mennek. Másrészt viszont a ahogyan a jelenleg kezeli a költségvetési rendelet a transfereket, hát ez még javítható. A frakciónkban arról folyik vita, nem feltétlenül az eredeti helyzethez akarunk visszatérni, hanem szeretnénk egy hármas felosztást, az eljárás hármas felosztásáról szeretnénk gondolkozni, esetleg a költségvetési sorban lévő összeg mentén. A bizottság képviselőjének intézem a kérdést. Vannak-e tapasztalatértékek vagy számok arról, hogy az átlagos pénzügyi transferek mekkorák, milyen összegekről beszélünk itt tulajdonképpen általában a transferek kapcsán, egy éven belül milyen összegű az összes transfer. Hogyha a alacsony összegekről van szó az átcsoportosításoknál, akkor ott nem lett az probléma, hogy egy gyors és rugalmas eljárást alkalmazzunk a költségvetés végrehajtásakor. Egy adott összeg határig lehessen engedélyezni általány összegeket is, természetesen úgy, hogy e, tájékoztatást kap a Költségvetési Bizottság. A második e, intervallumban pedig egy véleményre is, véleménykészítésére is jogot formálunk. A Költségvetési Bizottság abban az esetben, hogyha a Költségvetési Bizottság olyan értékelést készít, hogy szeretne vitát nyitni egy transferről, és addig nem engedélyezi, amíg ez nem történik meg. Azután a transzfereknek van egy harmadik csoportja, amelyek szerintem a javasolt 100 millió alatti összegnél kellene meghúzni ezekre a határt, és ezekkel kapcsolatban a Költségtégi Bizottság mindig készít véleményt. Lehetne talán kompromisszumot kötni a túl extrém javaslatok között, tehát egyrészt a bizottság, illetve Inge javaslatai között. Inge eh, a jelenlegi eljárást akarná meghagyni, eh, de hát valamennyien panaszkodunk, hogy ez túl lassú. Ezért szeretném, hogyha ezt a javaslatot megvitatnánk. Igen, most először is kegyetlenül összegyűjtjük a hozzászólásokat. Súrján László parancsoljon, és utána Ján Mulder. Először Súrján László. hogy beruházásoknak egy külön sor vagy fejezet résznek az igénye hangzott el a Kokobu részéről. Erről a kérdésről jó párszor már mi is eszmét cseréltük hiszen amikor keserves kínok között kell beszortani egy eh, programot az éves költségvetésbe, akkor pontosan avval kínlódunk, hogy egy ilyen ügynek, mint a Galileo vagy az ITER nincs meg a rendes helye, nem lehet betervezni. Eh, más kérdés, hogy eh, lesz-e valaha arra kapacitása vagy hajlandósága a tanácsnak, hogy megszabjon egy összeget, ami legalább mondjuk egy hétéves távlatban globálisan rendelkezésre áll. Ezt az egész problémát érdemes lenne, bár már nagyon előre haladt a következő többéves költségvetésről szóló anyagunk, de, de talán ott érdemes lesz rá visszatérni, hiszen ha lenne egy ilyen beruházás politikája az Európai Uniónak, akkor a költségvetés, éves költségvetések meghozatala világosabb, gyorsabb, átláthatóbb lenne, mint így, amikor cipőkanállal kell valamiképpen összelopkodnunk a szükséges pénzeket. Tehát ilyen értelemben én nagyon örülnék, ha ebben az ügyben előre tudnánk menni, és a transzferek is sokkal könnyebbek lennének, eh, legalábbis hát egy részük éppen az ilyen problémákat kezeli. Egyébként pedig szeretnék az előadónak, előadóknak gratulálni, hiszen hihetetlenül fontos és nagyon nehéz munkát végeztek, és lassan-lassan minnyáján kezdjük megérteni, hogy miről is van szó. Ja, vielen Dank. Jetzt Jan Mulder. Thank you, uh, Chair. Az... Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak kiváló munkát végeznek előadóként. Átfutottam a módosítókat, és az első benyomásom az, hogy a szöveg eh, jelenlegi formájában jelentősen növel, nem eléggé kiterjedt, nem túl sok részletre próbálunk kitérni. Itt van például a 48-as módosító, amelyben elszámoltatnánk az összes eh, delegációt, minden személy, személyzeti kiadást, külső vagy belső személyzet kiadását, nem tudom, hogyha egy újabb sofőrt vesznek fel egy delegációban Nairobiban, akkor szerintem ezt nem kell elszámadatni, bízzuk ezt a delegáció vezetőre, vagy az adminisztráció helyi vezetőjére, egész addig, amíg tartja magát a költségvetési kerethez. Nekem ez nem túl fontos probléma. Audi, I'm of the opinion. Odi úrral együtt, én is azon a véleményem vagyok, hogy a hiba százalékkal, a két százalékkal szerintem nem kell semmit kezdenünk, inkább maradjunk ennél. Ami egy másik számomra fontos pontot illet, ez a nemzeti nyilatkozatok kérdése. Úgy vélem, hogy amikor a tagállamok kezelik a pénzek 80%-át, akkor roppant fontos, hogy valaki politikai felelősséget vállaljon, ahogy a legutóbbi intézmény közi megállapodásban is ez szerepel, ettől nem szabad eltérnünk, csak azért, mert a tanács lehető legnagyobb mértékben próbál eltenni a megállapodás szövegétől, ez egy olyan kérdés, amiben a sarkunkra kell állnunk. Van ezen kívül még egy pont, amelyel kapcsolatban nem vagyok benne biztos, hogy még ez a helyzet, de ha jól tudom, január 1-től december 31-ig tartott a költségvetés, egy kivétel volt, ez az agrárium. Az mindig október 15-ével ért véget, akkor kezdődött az új költségvetési év. Nem tudom, hogy még mindig ez-e a helyzet, de hogyha igen, akkor nem jött el az ideje, hogy harmonizáljuk a költségvetés többi részével, valamikor a 80-as években kevés volt a pénz, ezért volt ez az megoldás. nem tudom, hogy ehhez miért kell tartanunk magunkat a mai napig. Ezen kívül nem kellene valamit mondani a kötelezettségvállalásokról, nem csak az aktuális költségvetés végrehajtásáról. A RAL jelenleg 200 200 milliárd, szerintem az nagy nem tudom, hogy a kifizetetlen, a, tehát a RAL esetében nem kellene valamit tennünk, hogy ez az összeg csökkenjen. Ja, vielen Dank, Jan. Köszönöm szépen, Jan, Helga. Köszönöm szépen, Juta. Köszönöm szépen Inge Gresslinek a sok-sok befektetett munkát, a sok javaslatot, hogyan lehet jobbítani, javítani a helyzeten. Az első pontra szeretnék összpontosítani, a Kulturális Bizottság tagjaként szeretnék szólni a pénzügyi jogocsatási rendeleten kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon jó az a javaslat, amit Inge előterjesztett, helyesen is támasztotta alá érvékkel. Nagyon sokat kell foglalkozni a kis projekteknél azzal, hogy az emberek elfogadják a projekt létjogosultságát. A civil szervezetek, amelyeknek nincs sok tőkéjük, pénzük, évek óta arra törekszenek, hogy minél kisebb a rendelkezésre álló összeg, annál kisebb legyen az adminisztrációs teher is. Jó lenne, ha valahol ezt kőbevésnék, és valóban a visszegházunk politikája lenne ez, és nagyon szeretném, ha sikerülne ezt így elfogadtatni. Nagyon sok kis projekttel, szervezettel felvettük a kapcsolatot, ők velünk szeretnének együttműködni. Jól lenne, tehát velük könnyebben fel lehetne venni a kapcsolatot ezekkel a kis szervezetekkel. Úgymond eltávolodtak tőlünk ezek a szervezetek, mert mikor látták, hogy milyen terheket ró rájuk a rendszer, akkor mindenki megriadt és, és elmenekült. Ha megengedik, az elfogadható hiba százalék fogalmáról szólnék. Jan Muller is hivatkozott rá. Alapvetően jó a megközelítés, nemzetközileg már kipróbálták. Nekem vannak két éjjeim, jó lenne, ha ezzel kapcsolatban kapnánk még információkat a bizottságtól milyen pozitív, milyen negatív tapasztalatok vannak. Nekem szimpatikusnak tűnik ez. Jó persze, hogyha egy intéz, egy, egy eszköz jól működik, akkor jó lenne persze egy kis hiba százalékot alkalmazni, ez egy jó menedzsment eszköz feltételez, de ugye még nem állapítottuk meg véglegesen, hogy mi is a helyzet, további információra van szükségünk a hiba százalékkal kapcsolatban. Jens, Jens Geier szólt a negatív tartalékról, és hogy ezzel a pótköltségvetéssel mit is kezdhetünk. Szerintem jó lenne még erről egy kicsit beszélgetnünk, hogy végleges álláspontunkat kidolgozhassuk. Köszönöm szépen! Ez volt a hozzászólók listájának a vége. Főigazgató úr néhány kérdést kapott közvetlenül. Lehet, hogy megjegyzése is van. Kérem, tegye meg utána pedig Inge kapja meg az ászót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen Kreszle asszonynak a bemutatást, köszönöm szépen a munkát is, a jó együttműködését is köszönet jár, nagyon is őszintén nyíltan folytattuk a tárgyalásokat a folyamat során. Most ez persze nem mindenben értünk egyet, ez nem azt jelenti nyilván. Nyilvánvalóan vannak eltérések, néhány dologra szeretnék rámutatni, rábökni. Na, néhány megjegyzés konkrét. Általában azt mondanám, hogy ebben a tisztelt házban gyakran hallom az egyszerűsítésre vonatkozó hivatkozást a bizottság részéről. Mi ezt a célt osztjuk, az egyszerűsítés nagyon fontos, és reméljük, hogy a javaslataink valóban ebben az irányban haladnak. Ami aggaszt engem, több javaslat született, több módosító született, amely nem ebben az irányban mutat, legalábbis mi ezt úgy látjuk. Önök inkább bonyolítják a helyzetet néhány módosítójukkal. Szeretném itt jelezni, természetesen tiszteletben tartom végtelenül az elvárásokat, az Európai Parlament elvárásait az ellenőrzése kapcsolatban. De úgy tűnik, hogy a hatékonyság az arról szól, minden intézmény valóban felelősséget kell vállalni. Minden intézményt a tettei alapján kell megítélni. Belülről, belső audittal, olyan módon, amely segítségével marad valamilyen mozgástér. egy olyan irányban haladunk, ahogy gyakorlatilag egy nagyon is merev szerkezetbe kényszerítik a bizottságot, akkor hát nem gondolom, hogy ez így jó. Most, ha megnézzük a személyzet és egyéb költségeket, nos hát nem szeretnénk ebben az irányban elhaladni. A figyelembe kell venni a politikánk következményeit az adminisztrációra. Ezt a pontot el akartam eh, mondani ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy itt van egy kis eh, kavarodás, az egyszerűsítési célkütőzés, tehát az, hogy legyen ellenőrzés. Azt gondolom, hogy néhány esetben túlzott jelentőséget tulajdonítanak a parlament részéről a kontrollnak, az ellenőrzésnek. Na, mi az, át, az utalásokat, átcsoportosításokat, a transzfereket illeti. Egy javaslatot készítettünk, amelynek célkérdezése az volt, hogy csökkentsük a bürokráciát. És ez a javaslat nem légüres térben hoztok meg ezt a döntést, vagy terjesztettük el ezt a javaslatot, hanem arról van szó, Szeretnénk feketén-fehéren kimutatni, határozott módon szeretnénk kimutatni azt, hogy mit csinálunk együtt 2009 óta. Nincsen semmi új a nap alatt, én azt gondolom, mindannyian meg vagyunk elégedve azzal, ahogy eddig bevezettük az átmeneti eszközöket, amelyek a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően kerültek bevezetésre. Mit kell hátralépni, mit kell hátrafelé haladni? Egy jó működő folyamatról van szó, egy jó működő eljárási rendszerről. Ugyanakkor köszönöm szépen Gressa asszonynak, hogy elfogadta azt, hogy 10 ezerről, tehát 15 százalékra emelte néhány átcsoportosítási transfer összegét, ezt köszönöm, hogy elfogadta ezt a százalékot. Ez nem elegendő, de aztán vannak olyan helyzetek, például az év végén például sürgősen át kell csoportosítani, transferálni kell összegeket, pontosabban ezek visszakerülnek, beállításra kerülnek. Nos, hát nagyon bonyolultá válik az életünk, és nem lenne mozgástérünk, hogy felszabadítsuk ezeket a hiteleket, és kifizessük az évig előtt. Ugyanúgy, ami a támogatásokat, a szubvenciókat illeti. Van egy pár nagyon jó dolog, amelyet eh, tiszta szívből üdvözlünk. Szeretném elmondani, hogy eh, minket néhány módosító aggaszt, ha megszavazzák majd őket, mert jelentős mértékben megnőne a munkateher a bizottság esetében, de a kedvezményezetteket is nagyon is leterhelnénk. Eh, és néhány módosító, mint említettem, az egyszerű, egyszerűsítési folyamatok ellenében hat. Szeretnék röviden hivatkozni arra a kérdésre, amelyet a Clearing belső bizottság kérdése illet. Hat hónapos időszakról van szó, amikor is tehát a zárás, egy pályázati kiírás zárását követően és a jogi lépések bevezetése előtt időszakról van szó. Tehát Ugye kötelező a jogosultság, vagy a kötelező jogosultság fogalma merült fel. A dokumentumok megőrzése erről már szó volt. Tíz éves időszak az öt évvel szemben. Tíz év, ha tíz évig kellene megőrizni a dokumentumokat, ez nagyon nagy terhet ró az intézményekre, a tisztviselőkre, Hát ha azt mondanák önöknek, hogy meg kell őrizniük öt éven keresztül a gáz és villányszámlájukat, tehát tessék már jelentkezni, hogyha valaki önök közül több éven keresztül megőrzi ezeket a számlákat. Tehát kérdezik, hogy mit jelent ez az adminisztráció számára, a kedvezményezetek számára, hogy kötelezzék őket arra, hogy több éven keresztül megőrizzék a dokumentumokat. A tíz év, azt gondolom, elképzelhető, hogy nem is mindenki lesz már a helyén, sőt a dokumentumok sem. Elnök asszony, nem szeretném tovább szaporítani a szót. Szeretném felhívni a figyelmet arra, a tisztelt bizottság figyelmét szeretném erre a problémára e, irányítani. Az egyszerűsítésről van szó. Erre Szeretnék Geyer úr megjegyzéseire is hivatkozni. Azt hiszem, hogy majd négy szem közt megvitatjuk a statisztikákat, amelyekkel kapcsolatban kérdést tett fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ingel zárásképpen. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, ha úgy lenne, ahogy van, Hát kérem, tessék kivonulni a barikádokra, és ne tessék üdvözölni a jelentést. Egyetlen egy sorát ne fogadják el. Arra szeretnék hivatkozni, hogy a kedvezményezetek, kedvezményezeteknek 18-20 évig kell megőrizniük a dokumentumokat. Így csökkentjük ezt az időt. A szociális alap az eszában 18 évig kell megőrizniük a kis jelentéktelen számlákat, papírocskákat. Hát kérem szépen, kicsit be is rágtam már erre a reakcióra, mert nem igaz. Mi csökkentjük a megőrzési időt, ami az elcsoportosításokat illeti, a transfereket. Hát szeretnék arra utalni, hogy a kérdés, mennyi egyszerűsítés tartalmaz a bizottsági javaslat. Pénteken majd szóljunk erről, amikor találkozunk. Szeretnék arra utalni, hogy amelyet a bizottság előterjesztett, nem oldja meg az alapokkal kapcsolatos problémákat. A problémát, a bizottság problémáit megoldja. Ez azt jelenti, hogy a bizottság köszöni szépen és másra ö, rója rá ezeket a problémákat, másokat terhel ezzel meg. Tehát, hogyha önök minket azzal vádolnak, hogy nem mi egyszerűsítünk, hanem önök, az én módosítóim arra irányulnak, hogy a bizottság jobban vegye ki részét a kifizetések ellenőrzéséből. Nem találom kielégítőnek azt, hogy a bizottság egyfajta felügyelő bizottságnak tekinti magát, aztán igazából utána alig tesz valamit, aztán különböző ö, rendelvényeket és utasításokat küld ki az embereknek. Hát szeretnék arra utalni, behajtási ö, kérvényeket vagy utasításokat küld ki az embereknek, szerintem ez nem helyes. A mi javaslatunk szeretné megvalósítani Lisszabont, csak Lisszabont, semmi más, tényleg egyszerűsíteni szeretnénk, hat éven keresztül meghatároztuk az egyes alapokban, hogy mire van szükség, és arra is törekszünk, hogy bizonyos szabályokat észszerűsítsünk. Ha látom, hogy mit csinál a bizottság belül, hogy mennyi ellentmondást szándékosan hoznak létre, hát akkor azért szükség van arra, hogy világosan fogalmazzak, és hogy elmondjam, hogy ez szabad, ez nem. De a tapasztalat alapját az képezi, hogy nem, nincs átláthatóság. Ha nem járunk így el, hát ne áltassuk magunkat, ezért valamit tenni kell. Szeretnénk arra hivatkozni, hogy ez a jelentés tervezet mit is akar, és mit nem akar. Az új eszközöket, amelyeket a bizottság más út előterjesztett, ezeket az új eszközöket akartuk beépíteni. Azok ellenőrzését kívántuk volna megőrizni. A kutatás területén az összes modellt már senki nem látja át. Tehát bizonyos modellek sok, sokaságát elfogadjuk, az egy dolog. Tehát a meglévőket rendben van, jó, de hát a jövőben valahogy ki kellene dolgozni egy olyan rendszert, hogy mindenki eligazodjon. Annyi modell dolgoztak ki, egy csomó felületesség alakult ki ebből kifolyólag, mert nem tudjuk átlátni a helyzetet. Az áttekintést elveszítettük. A, modell sok, a modellek sokasága inkább hátrány. Néhány kollégára reagálnék az elfogadható a rizikó a bizottsággal, az eredeti javaslatot megváltoztattuk, abból készítettünk egy eszközt a mentesítésre, ha nem elfogadható kockázatról szól ez az eszköz, hanem további információkkal szolgál a mentesítésre. Ez egy jó ö, javaslat, ezt a bizottsággal és a székkel közösen készítettük. Nem csak copy paste nem csak azért, mert Németországban ez a módi, hanem nem akarjuk ugye felfedezni a spanyol viaszt, éppen ezért érdemes visszatérni a már meglévő jóra. Udi kollégának igaza van, amikor azt mondja, hogy az ütem, tehát a naptári év igen hosszú. Igyekeznénk egy rövidebb határidő naplót kidolgozni. Jó lenne, ha egy hónapot nyernénk. Hét módosító foglalkozik az idő aspektussal. Mi rövidíteni szeretnénk a pénzügyi elszámolási évet. Hát radikálisan lehet, hogy többet elérhetnénk, de én nem vagyok most eléggé radikális, egy évet megspóroltam. Manka úr, szívesen beszélek Holmeyer asszonynal, az összes épületek kapcsolatos módosítót Holmeyer asszony készítette. Most hogy adósságba verhetje magát az unió épületek miatt, hát most ez a mögötte rejlő tartalom. Tehát a kérdés az, hogy nem a, ne a mostani pénzügyi mechanizmusokat alkalmazok, azok nagyon drágák, hanem legyen lehetőségünk idézőjelben eladósodni az épületpolitika területén. Kedves Jens, ami a transfereket, az átcsoportosítást illeti, majd pénteken a kis bizottsággal folytatandó kerekasztal beszélgetésnél ezt a témát fel fogjuk vetni. Én azt gondolom, örülnék annak, ha valamit tehetnénk. Szerintem a bizottság túl messze megy ezzel a javaslattal. Munder kollégának azt mondanám, hogy az említett módosító, a 48-as módosító nem egy módosító, hanem ami a külügyi szolgálatot illeti. A tanácsok közösen kidolgoztunk egy mm, modellt, ez egy régi történet, amely széleskörű kompromisszumon alapul, Gáltyéri kollégával közösen dolgoztunk ki egy megállapodást. Minden tudnunk kellene. Erről nekem néhány módosító van még, ami a konszolidált személyzeti áttekintést illeti. Jelenleg nem tudjuk hogy hány ember van a bélszemfejtés rejtemeiben. 10 ezer vagy 8 ezer szerződéses ügynök van, de egész más szám szerepel például az európai közösségek betegbiztosítási rendszerében, vagy TV rendszerében. Igazából nem tudjuk, hogy hány embert fizet a az intézményrendszerünk. Ami az agrárévet illeti, ugye másként alakul, a struktúrás alapok esetében júniusban ér véget az pénzügyi év. A mentesítésnél nagyon nagy módosulás várható az év végén. A pénzügyi évre vonatkozóan ennek nincs hatása, csak az elszámolási időszak vonatkozóan. Trübel asszonynak azt szeretném elmondani, én készítettem egy módosítót, amelyben törölni szeretném a negatív tartalékokat, és ami a pótköltségvetésekhez kapcsolódó leveleket illeti, az a Mending letters, jó lenne, ha mindenkit fegyelme, fegyelemre szorítanánk, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy még néhány ilyen módosító levél, vagy pótköltségvetésre vonatkozó levél készüljön. Köszönöm szépen! Remélem, hogy pénteken talán néhány kompromisszum születik, ahol lehetséges a kompromisszum, de hát, hogy Palermóban akarsz erről tanulni, hát azt nem hiszem el. Na ennyit erről. Ezt a napi rendi pontot szeretném így kipipálni. Nem gondoltam, hogy ennyi időt fog igénybe venni. Itt vannak már a vendégeink is. Méghozzá a tanulmányjal foglalkozunk. Éppen ezért azt javaslom a bizottságnak, és a jelentéstevő úr is jelezte, Reimer a tanulmány után következik. a bőget csomagot akartam mondani, nem szabad ezt mondani, hogy bőget csomag, mindenről beszélünk, amit a Reimer velünk meg akar beszélni, majd ezt követően. Most azonban először is meghallgattuk, hogy mi a helyzet a tanulmányjal. Szerintem nagyon fontos, hogy a megrendelt tanulmányunkat megismerjük, ahogy nálunk szokás, a ugye, kiírásra került a tanulmány elkészítése, egy külső tudományos szakértő készítette el ezt a tanulmányt, miután megnyerte a pályázatot, ez a külső szakértő, de mégis volt néhány probléma, felháborodás. A következő eljárást szeretném javasolni. A két kolléga két férfi kollégánk, két alelnök, Ivajlo Kajfon és Jean-Luc Dehane, akik illetékesei voltak ennek a tanulmánynak. Röviden bevezetik ezt a témát. Egy órán van erre, kedves kollégák, több nincs. Röviden bevezetik a tanulmány kérdéskörét, aztán a Léci Egyetem munkatársai bemutatják a tanulmányt és az eredményeket, és azok, akik jelezték, hogy szót kérnek. Philip Maestadt, az EIB, az Európai Bank elnöke, az Európai Beruházási eh, és Újépítési Bank mm, igazgatója, az ECO, ECFIN eh, részéről Thomas úr kapja meg a szót, aztán megnyitjuk az általános vitát, és ahogy szokásos. Azt hiszem, hogy Ivailo Kaifin lesz az, aki zárja a vitát. Ivailo, tessék, szóljál néhány kedves szót. Uh, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Amikor megrendeltük ezt a tanulmányt, akkor ez nagyban kapcsolódott bizonyos parlamentben folyó vitámokhoz, amelyek azt célozták, hogy a politikai, az Európai Unió politikai kötelezettségvállalásai miért élnek el egyre nagyobb mértékben, és ide tartozik egyébként a Provisions of the Lisbon Treaty. Lisszaboni szerződés végrehajtás, az Európa 2020-as stratégia, az energia, európai energiapolitika, az itt a Galileo, tehát ezek állnak az egyik oldalon, másrészt e, egyre nagyobb e, költségvetési megszorításokat látunk, és a költségvetés nem tükrözi ezért ezeket a politikai célokat. Emellett minden uniós tagállamban Ez nem csak az uniós költségvetésben jelenik tehát meg, hanem a nemzeti költségvetések sem követik megfelelő mértékben az európai célokat. Jó néhányszor beszéltünk már erről, de tovább tárgyalunk e témában, hogy miért kevés a pénz a politikai céljaink végrehajtásához. Most ezek a viták gyakran kapcsolódnak ahhoz a vitához, amely az uniós költségvetés saját forrásainak bővítéséről folyik, illetve hogy hogyan lehetne további forrásokkal kiegészíteni az uniós költekezést. Hogyan lehet ezt megejteni? A jól ismert társfinanszírozásról van itt szó, állami pénzekből és magánpénzekből a Public-Private Partnership intézményének továbbfejlesztéséről szólhat, illetve a különböző nemzetközi pénzügyi intézményekkel, az Európai Beruházási Bankkal elsősorban együttműködve, hiszen az EIB, az EBB az eh, eh, Európai Intézmény, akár csak az Európai Újjáépítés és Fejlesztési eh, Bank. A tanulmány tehát kritikus szemmel vizsgálta annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet növelni a részvételt, az EBRD és az EB részvételét az uniós célok végrehajtásában. Persze, Természetesen a bankoktól érkeztek javaslatok. A közelmúltban itt az Európai Parlamentben eh, Mestett eh, úrtól eh, is hallhattunk az európai kötvényekről, ami kiváló példája annak, hogy az európai költségvetést és a célokat hogyan lehet kiegészíteni a beruházási bank által. Ezen kívül e házfalai között jó néhányszor folytattunk vitát arról, E, erről a kérdésről, és remélhetőleg további eszmecserének táptalaja lesz majd ez a tanulmány is. Két szakértő is meghívásra kerültek, majd bemutatják a bölcs következtetéseiket, és megosztják velünk véleményüket véleményüket e témában. Azt hiszem, hogy ezt a tanulmányt e, úgy kell tekinteni, mint egy, e, mint egy forrását a, nem csak az információknak, hanem az ötleteknek e, javító szándékú javaslatoknak is. Természetesen köszönettel tartozom azon kollégáknak, akik részt vettek ebben a folyamatban, a tanulmányok keretét segítettek lefektetni, elsősorban gondolok itt emellett gondolok, szeretnék köszönetet mondani például a szerzőknek, illetve a beruházási és az új építési és fejlesztési banknak is, akik igen építő jellege vettek részt ebben a folyamatban, és segítettek nekünk válaszokat találni a kérdéseinkre. Elnök asszony, nem is húznám tovább az időt, ezzel azt hiszem, hogy bevezettem ezt a témát, és most inkább átadnám a szót a szakértőknek, a szerzőknek, akik majd nálam ékes szóban mondják el a véleményüket. Köszönöm szépen, akkor Robinson és Bain urakat kérem, hogy mutassák be nekünk a tanulmányt. Thank you. Can you hear me? Köszönöm, nem tudom, hogy hallani, amit mondok. Rendben. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy bemutassuk a tanulmányunkat. Egyetemi oktatóként gyakorlatilag képtelen vagyok ülve előadni, ezért fogok állni. Bocsássák ezt meg nekem. The study. I'd, I'd like to leave plenty of time, obviously, for contributions from the floor. I think. Szeretném, hogyha a végén maradna idő kérdésekre, válaszokra. Ez lenne célra vezető szerintem. Ezért jó magam és Robert röviden felvezoljuk, hogy hogyan végeztük a tanulmányt, és milyen következtetésekre jutottunk. Persze a kontextusra is röviden kitérünk, hogy mit is értünk társfinanszírozáson felvetjük a kulcskérdéseket, amelyekre épült ez a tanulmány, milyen módszereket alkalmaztunk, tehát a módszertanra is kitérünk majd, de elsősorban az ajánlásokra és a következtetésekre szeretnénk koncentrálni Bob barátommal. Pár szót magamról, én a Líci Egyetemen tanítok, több mint tíz éve oktatom az uniós politikákat, az Európai Unióról jó néhány kiadványom, írásom jelent már meg, szakértőként is közreműködtem jó néhány alkalommal. A beruházási bankra koncentrál a kutatásom, az akadémia világában jó néhányan foglalkozunk ezzel, de én ezen belül is a költségvetési és a kiadási politikával, tehát a költ, Európai Unió költekezésével foglalkozom. Dr. Bénnek is megadom a szót, mielőtt visszaveszem és folytatom. Tehát parancsolj, Robert. Jó napot, hölgyeim és uraim! Robert Bain vagyok. Az infrastruktúrális projektek finanszírozására specializálódott szakértő tanácsadó vagyok, független. Elsősorban a beruházási bankkal, illetve a fejlesztési bankkal foglalkozom kutatóként is dolgoztam rövid időként, vendégkutatóként a Lidzi Egyetemen, illetve közlekedési témában is konzulensként jó projektben részt vettem, és hitelminősítő intézeteknél is dolgoztam. A parlament kemény kérdéseket tett fel nekünk, először is a definíciót látva, a társfinanszírozás a mi kutatásunk kontextusában mit is jelent, nos uniós költségvetési pénzeket, emellett banki kölcsönök. Tehát az uniós költségvetési források és a banki kölcsönök sajátos egyvelegét értjük társfinanszírozás alatt. Elsősorban a beruházás és a beruházási, a beruházási illetve fejlesztési bank, bankra gondolok itt. Ugyanakkor a korábban már jó néhány tanulmány vizsgáltatás finanszírozása ezen formáját, mi tovább kívántunk lépni, és úgy véljük, hogy igen komoly lehetőségek mutatkoznak e téren, ha megfelelően választjuk ki a finanszírozási forrásokat, a pénzügyi közvetítőkkel és pénzügyi intézményekkel megfelelően együttműködve az uniós költségvetés hatását meg lehet sokszorozni, a kölcsönökhöz, finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést javítja olyan projektek esetében, amelyek rendes kereskedelmi finanszírozáshoz igen nehezen juthatnának, bármennyire is érdemesek erre, illetve hogy az ilyen pénzügyi eszközökkel, megoldásokkal hogyan lehet jobban végrehajtani az unió céljait. Um, I'm going to introduce very quickly the first set of specific röviden felvázolnám, hogy milyen kérdésekre vártak tőlünk választ. Először is a költségvetési vállalással kapcsolatban tehát arra kérdéseket választ keresnünk, hogy a bankok kölcsön esetén esetleges veszteségek milyen felelősséget és következményeket jelentenének az Európai Unió költségvetésére vonatkozóan. Vizsgálnunk kellett azt, hogy megfelelő védelmet garantál-e az uniós költségvetésnek jelenlegi formájában és méretében. A harmadsorban pedig az uniós garanciák milyen költségvetési vonzattal járhatnak, a költségvetési szigor és a társfinanszírozás közötti összefüggéseket e, vizsgáltuk, a közvetlen és közvetett kölcsön kihelyezést e, külön-külön, például a harmadik országok esetében is. És ezzel vissza is adom a labdát vagy a szót a e, kollégámnak. Um, uh, Feladatul kaptuk azt is, hogy vizsgáljuk meg a politikai jellegű oldalát is ennek a kérdésnek. A feladatunk, a feladatkörünk, a leírása annak, hogy mit is kell végeznünk, a tanulmánynak a, a kiírása valóban dicséretes volt, hiszen roppant érdekes és releváns kérdéseket tettek fel. A kérdések második körében, csoportjában az első a költségvetési ellenőrzés, az úgynevezett formális vagy intézményi mechanizmusok, illetve az informális módszerek, mechanizmusok valóban működik a dolog tehát. Tehát azt vizsgáltuk, hogy mit mondanak a szerződések, és mit folyik a gyakorlatban. Két különböző dolog ez. Különösen fontos a jelenlegi helyzetben az, hogy stratégiai célok végrehajtásában hogyan segítenek ezek, és joggal tesszük fel azt a kérdést, hogy milyen a bankokkal való együttműködés milyen mértékben kívánatos, hiszen nem mindegy, hogy milyen forrásokból, milyen célukat szolgáló projektek kerülnek végrehajtására. Tehát a társadalmi mennyire módosíthatja téríthet el az eredeti céljaitól az unió prioritásait. A harmadik kérdéskör ezen a csoporton belül a kormányzás, az átláthatóság, tehát a társfinanszírozás eh, nehezíti-e a kiadások eh, ellenőrzését, illetve a, hogyan lehet a nyíltságot, illetve az üzleti titoktartást össze egyeztetni. ez ugyanis igen komoly kérdéseket vet fel. A láthatóság az pedig egy örök visszatérő probléma minden uniós pénzügyi tevékenység esetében. Azt kellett vizsgálnunk, hogy hogyan eh, az unió megjelenését, eh, jelenlétét, láthatóságát mennyire változtatja, befolyásolja a társfinanszírozás. Azaz nehezíti-e a parlament munkáját, a társfinanszírozás nehezebb a parlamentnek ellenőriznie azt, hogy pontosan mire fordították az, ezeket a pénzeket. Három klasszikus módszert egyesítettünk, tehát minden korábban végzett tanulmányt átrágtunk, ketten több mint 30 év gyakorlata rendelkezünk, tapasztalata rendelkezünk, így tehát le, gyakorlatilag minden vonatkozó eh, munkát átolvastunk. Több mint 50 ember segítette a munkánkat az Európai Beruházási Banknál, az Újjáépítés és Fejlesztési Banknál, az Európai Bizottságnál, az Európai Számvőszéknél dolgozókról van szó. Elképesztő, hogy mennyire segítőkészek voltak. A célunk az volt, hogy minél több forrásból szerezzünk információt, meglepő módon egymástak igen, csak ellentmondó információkhoz is jutottunk olvassák el a tanulmányt, ha van rá idejük is tehetik, megpróbáljuk tehát az információt az eredeti formájában bemutatni, és megpróbáltuk valahogy ezek között megtalálni az igazságot. Ehhez kellett a szakértelmünk. Hogyan néz ki ez a jelentés? bevezetést követi a módszertan, majd azt követi a két bankról szó rövid rész, aztán a társadalmi az Unióban, a következő fejezet, a négyes fejezet a költségvetési garanciákat vizsgálja, a külső mandátum, illetve a tagállamoknak nyitott kölcsönök kérését. Végül e, a következtetések és ajánlások következnek. Igen, hosszú a melléklet, Remélhetőleg ez eh, igen hasznos lehet, hiszen a már meglévő, eh, használatos és eh, szóba jövő különböző eszközöket soroljuk fel és jellemezzük a mellékletben a végén. Akkor most lássuk a következtetéseinket, kollégám Rob kezdi. Ilyen hosszú jelentést nehéz 10 percben összefoglalni, de azért megpróbálom. Az első legfontosabb következtetésünk az, hogy komoly kockázatot semmilyen formában nem jelent a társfinanszírozás bevezetése. A költségvetés működése folytán, mivel elkülönített pénzekről van szó, ezen, ezen kereteken belül jelenthet csak minimális veszélyt a társfinanszírozás. Az Európai Beruházási Bank külső mandátuma az úgynevezett garancia alap tekintetében igen pozitívak a megállapításaink. Talán önök is tudják, hogy egy igen átfogó tanulmány készült a, az Európai Beruházási Bank garancia alapjáról, 2010-ben végezték ezt. Ez igen kimerítő mennyiségi-minőségi elemzést adott a kockázatokról, a szemvőszék is vizsgálta ugyanezt a kérdéskört, és a garancia alap működéséről pozitívan számolt be. Ez alapján úgy vegyük, hogy garancia alap megfelelő eszköz, megfelelő költségvetési védelmet nyújt, és megfelelő a működése, a felosztása, ahogy nyilván sokan tudják. 9% a cél. Itt eh, láthatjuk mutatják ezt a grafikont, a sárga a garancia alap által lefedett kölcsönöket jelenti. Ezt mutatja a baloldali oszlop, a jobboldali skála pedig az összforrásokat. a jobb oldali tengelyt azt milliárdban kellene jelölni, ez összesen 1,3 milliárd volt egyébként a legutóbbi évben. Hogyha a kettő tengelyt e, összeveszük, akkor 9% alatti számadat jön ki. ...140 millió eurós összeg ről van szó. Um, to guarantees covering loans to member states. Uh-huh. Az európai eh, pénzügyi stabilitási mechanizmusban a eh, fizetési mérleg facilitás eh, kapcsán egy külön alapot hoztunk el rétre és a költségvetésben az úgynevezett margin vagy headroom biztosítja erre a védelmet vagy a fedezetet a képviselők számára nyilván ismert ez a típusú költségvetési védelem a marzson keresztül. Ez semmilyen különleges veszélyt nem jelent az EU költségvetése számára, és sem a garancia adási tevékenység, sem a kölcsönnyújtási tevékenység nem jelent veszélyt az EU költségvetése számára. 2011-et vettem példaként. Ebben az évben a saját forrás plafon 1,23 százalék a 27 tagállam GNI-ének az 1,23 százaléka, ez 151,9 milliárd lenne. A költségvetésbe beállított összegek összege 126,5 milliárd, és ez így nagyon jelentős, több mint 25 milliárdos mozgásteret vagy margint, marzsot hagy. Ez a marzs mi tartozik ide? Az előre nem látható kötelezettségvállalások, vállalások és ezeket a számokat mi folyamatosan aktualizáljuk, készülnek prognózisok minden évben a jövőre vonatkozó kifizetésekre. Itt van tehát a fizetési mérleg, februárra megyünk vissza ugyan, de az elv az változatlan marad tehát van az Európai Stabilitási Mechanizmuson keresztüli kifizetések, azután a fizetési mérleg támogatások, az Euratom kölcsönök, a nukleáris biztonság céljaira, azután nem tagállamoknak nyújtott nyújtott kölcsönök. Itt az összes, amit le kell, fedezete kell biztosítani, az 5,827, a headroom 25 milliárd, és a fennmaradó marzs is közelíti a 20 milliárdot, tehát ez elég biztonságot nyújt az egész mechanizmus számára. Köszönöm szépen, Rob! Még utolsó néhány megjegyzés, amelyek eh, olyan kérdésekkel függnek össze, amelyek már inkább eh, az egyenlet politikai oldalán találhatók. A tanulmány megállapításai, és itt ismétlem, amit Rob mondott, eh, itt ez egy nagyon hosszú tanulmány, tehát 200 oldal nagyon nehéz ennek a komplexitását néhány percben visszaadni. A költségvetési ellenőrzés az első pont. Itt elsősorban arról szólunk, hogy nagyon komoly mechanizmusok, ellenőrzési mechanizmusok léteznek, ezeket a bizottság hozza létre, ezeket az instrumentumokat, és önök is részesei ennek a folyamatnak formalizáltan is. Van azonban néhány olyan kérdés, ami inkább informális. Ennek vannak pozitívuma és negatívumai. Mi pozitív ezzel kapcsolatban? Az a tény, hogy a kölcsönöket vissza kell fizetni, nagyon fegyelmezett teszi ezt az egész mechanizmust, és itt is van egyfajta, az egész struktúrba és a facilitásokba van építve egyfajta command and control struktúra, amiből a parlament is profitál. Viszont egy olyan környezetben, ami megítélésünk szerint egyre bonyolultabbá válik, hiszen pénzügyi közvetítőkkel kerülnek kapcsolatba, és saját érdekeik is vannak. Emellett intézményi ellenőrzési mechanizmus is működik, ami formálisan és informálisan is, amivel meg kell küzdeni. Tehát nagyon sok instrumentummal állnak szemben, és ezeknek a rugalmassága a felügyeletet, az ellenőrzés bonyolultá teszi. Ez egy jellemzően, hát igazából nem konklúziónak nevezhető következtetés, de azért azt mondhatjuk, hogy még sokkal több kutatásra, vizsgálódásra van szükség a tekintetben, hogy mi is történik a, a valóságban. Itt most már leszálltunk a helikopterről, tehát tényleg meg kell nézni közelről, hogy mi történik ott helyben, és rendkívül fontos, hogy ezt őszintén prioritásnak tekintsük, különösen az önök szakbizottsága. Mik a stratégiai célkitűzések itt? Fontos kihangsúlyozni, hogy a társfinanszírozás az Európai Unió számára szerintünk sok előnyel járna, ezért az EU stratégiai célkitűzései közé fel lehetne venni. Két konkrét eszköz, amit megvizsgáltunk, és semmilyen problémára nem bukkantunk ezekkel kapcsolatban. Az egyik a kutatás és innováció területén a, azután a versenyképességi területen alkalmazott eszközök, és a legtöbb esetben a bankok maguk is ugyanolyan célokat követnek, mint önök. Továbbra is azonban vannak aggájaink a között, hogy ezek az eszközök, vagy legalábbis némelyikük között vannak átfedések. Én többször a Szert és a Jeremy kapcsán azt láttuk, hogy itt potenciálisan vannak átfedések, vagy akár ütközések különböző instrumentumok között, és a többi értékelés végző tanulmány is hasonló megalapításokat tartalmaz, mint a miénk. Ami esetleg még problematikusabb az az, hogy ezek az eszközök az új tagállamokban is jól működnek-e. Így például az, eh, az RSSF eh, kapcsán elhangzott eh, az, hogy a kis és középvállalatok a, az új tagállamokban ezt igazán nem tudják jól kezelni vagy alkalmazni. Mm. A különböző bankokkal folytatott együttműködés kapcsán felmerül a kérdés, hogy vannak-e különbségek. Itt megpróbálunk néhány tehát, hogy most akarnak -e, együttműködni az EIB-vel, ami ugye az Európai Unió bankja. Hát ennek kapcsán azért látnunk kell, hogy nem szabad túl dramatizálni a különbséget a két bank között. Az EBRD mindenképpen szeretne aktívan együttműködni az Európai Unióval, és nagyon határozottan szeretnék ezt az együttműködést. A bizottság álláspontján is elgondolkoztunk, mi szerint hasznos lehetne az EU számára a több, mint a két bankkal folytatott együttműködést, mert sok minden, e, sok egymást kiegészítő elem van, és legjobban fel, jobban fel lehetne tárni, hogy az önök számára egy melyik bankkal folytatott együttműködés lehet a leghasznosabb. Most a következő utolsó részsel kapcsolatban, hogy mik lehetnek a tényleges eredmények, itt már rövid lehetek, esettanulmányokat végeztünk, lefolytattunk általános konzultációkat, és a konklúzióink vegyesek. Tehát vannak nagyon-nagyon pozitív eredmények az elemzésünk alapján, ami például a Nyugat-Balkánra kiterjedő új bővítési folyamatot illeti, vagy hogy hogyan lehetne jobban, a a Jasperen keresztül jobban integrálni az új tagállamokat. Egy nagyon érdekes az ellenpóluson található kérdés az az, hogy a pénzügyi válság eh, hogyan eh, befolyásolta az új tagállamok abszorciós képességét. Azt hiszem, hogy itt jó projektekkel, jó munkát végeztek, de persze az abszorpció, hogy mennyire tudják a pénzeket felhasználni ezek az országok, az továbbra is problematikus, és sokszor a társfinanszírozási eszközt a válság tulajdonképpen tönkretette. Erre itt még vizsgálatokra van szükség. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy van-e elég fejlete a piac az új tagállamokban ahhoz, hogy a társfinanszírozási eh, formulával megbírkozzanak. Itt a konklúziókban is nagyon hosszasan foglalkozunk ezzel. Végül is eh, transzparencia egy olyan kérdés, ami véleményünk szerint eh, egy nagyon bonyolult ügy. Egyrészt Nyilvánvaló, hogy a bankok nagyon is tisztában vannak a bizalmas kezelés fontosságával, és az Európai Parlament szeretné abszolút minden részletében tudni, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel. És még egy dolog, potenciális feszültségekre élenek a transzferencia vonatkozásában, a vegyes eszközökben. Az Európai Számvevőszék készít majd egy tanulmányt a, az RDF Financial Engineering projektről, és talán a számvevőszéknek nagyobb szerepet kellene kapnia a transzparencia ellenőrzésében a társfinanszírozási kérdések kapcsán általában is szüksége van arra, hogy kritikusabbak legyenek az értékelések, és a kritikus szót így nem úgy értem, hogy most csak a bírálatért bíráljunk, de általában az a véleményünk, hogy a bizottság megbízásából készült tanulmányok azért nem voltak elég kritikusak nem mondom azt, hogy nem hoztak kitűnő eredményt, de azért azt hiszem, hogy tovább lehetre menni, hogy egy kicsit a kritikusabb gondolkodás nagyobb teret kapna. Azt hiszem, hogy az Európai Unió számára elég nagy frusztrációt jelent az, hogy az EU-t, az EU ki, ki, kiadásait nem elég jól látható módon végzik. Itt a kihívás tulajdonképpen nagyon is akut problémát jelent. Maguk az eszközök a pénzügyi köz, közvetítővel folytatott együttműködés kapcsán pedig még inkább eltűnne az EU a kedvezményezetem, és tudná, hogy ezek a pénzek tulajdonképpen az EU-ból származnak. Azt hiszem, hogy azért ez egy olyan probléma, ami valóban létezik, és nagyon sok EU támogatás kapcsán sajnos ez így van. Az e, elemzés és a mi tanulmányunk kapcsán is ezt próbáltuk megfogalmazni, hogy nehézség van és feszültség van a kommunikációban. A javaslatok, mert hát nem biztos, hogy ezek működnek, de az első gyakorlatiasabb lépés az lehetne, hogyha az EU megpróbálná az intézményközi problémáit megoldani. Csodálkoztunk azon, hogy sokan, akikkel beszéltünk, nem is nem látták be, hogy milyen előnyökkel jár az a több pénzintézettel folytatott együttműködés és a potenciális társfinanszírozási konstrukció. Azt hiszem, hiszem, hogy ezen a területen ezt e, e, azért az ismer, több ismeretre lenne szükség. A végső konklúziónk az, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, e, nagy kihívás jelentett ez a feladat, a tanulmány elkészítése a számunkra, és azt javasolnám, hogy legyen itt egyfajta kölcsönös megtermékenyítő előny származzon ebből az együttműködésből. Ugye vannak pénzügyi kockázatok, de vannak itt politikai hatások is, amelyek szintén fontosak a láthatóság, transzparencia, az ellenőrzés kapcsán és örömmel azt mondom, hogy a végső konklúziónk az, hogy most a labdát visszadobjuk önöknek, és örökre bízzuk, hogy tovább küzdködjenek ezzel a kérdéssel. Ennyi lett volna. Nagyon köszönöm. Azt hiszem mindazok számára, akik eh, kezdetől fogva nem kísérték figyelemmel ezt a tanulmányt, nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Egyébként én is úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban, hogyha láthatóságot, transzparenciát, ellenőrzést követel, akkor itt nyitott ajtókat dönget. Hiszen különösen ami a jó láthatóságot illeti, nagyon sokszor törekszünk arra, hogy ezt egy kicsit növeljük, erősítsük. De hát itt időnként kőbe harapunk, ami a bizottságot illeti, mert a bizottság nem hajlandó sokszor velünk együtt egy egyszerre húzni, a, és olyan intézkedéseket hoz sokszor, amely, vagy nem hoz meg olyan intézkedéseket, amelyek növelhetnék a láthatóságot. Például egy jó kommunikációs stratégia is sokat segíteni, de ezt, ezt, a tört, ezt már legalább tíz éve ragozzuk, és újra és újra elmondjuk. Most azonban először a vendégeinknek adom meg a szót, mielőtt a képviselőtársak szólhatnak hozzá. Májstadt elnök úr először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok megjegyzéseket tenni a bemutatott tanulmányhoz mi már megtettük a magunk megjegyzéseit, azt mondanám, hogy nem tudom elfogadni azt, hogy megerősítjük azt, hogy összes megjegyzésünk nem indokolt, unsubstantiated. Ha az önök bizottsága kéri, készek vagyunk részt venni a vitán, szeretnénk ezt elmélyíteni, ezt az ellentmondásos vitát, és konkrét példákkal tudunk előállni, amik alátámasztjuk megjegyzéseinket. Kevés az időnk ma, tehát ha megengedik, akkor a központi kérdésre összpontosítani. Azt szeretnék megtudni, hogy az Európai Unió érdekében áll-e bátorítani azt a kombinációt, pontosabban az európai alapok, illetve az Európai Beruházási Bank alapjait lehet-e összekötni. Azt gondolom, hogy ez a kombináció lehetne mondani, hogy hármas hatású politikai, technikai és pénzügyi hatású ez az eszközrendszer. Nézzük meg a politikai területet. Azon túlmenően, hogy amikor az EBB beavatkozik, akkor általában az Európai Uniós intervencióként értelmezik. Általában az európai sajtó azt mondja, hogy az Európai Unió ezt és ezt a beruházást támogatta. Most ez a láthatóságon kívül nagyon fontos, fontosabb az a tény, hogy az EBB az egyetlen pénzügyi intézmény, amely legálisan kvázi el kell fogadja az Európai Unió politikáját, és alkalmaznia kell az Európai Unió szabályait. Úgy tetszik, az ebb ről elmondhatjuk, hogy a szabályok betartásának monopóliuma az övé már többször említettem, hogy például az általunk elkészített, az EBRD-vel közösen elkészült projektek, ugye tudják, sokat dolgozunk együtt az EBRD-vel, az Európai Fejlesztési és Újépítési Bankkal. 14 milliárd euró értékben 6 eh, milliárdot az EBRD, a többit az EBB bocsátotta közre ilyen értékben készítettünk projekteket. De előfordult, hogy az közösen előkészített projekteket nem tudtuk finanszírozni, mert a bizottság azt mondta nekünk, nem, nem, nem lehet, ez nem európai politikával egy irányban haladó projekt. Például egy orosz repülőtér finanszírozáson azt mondta a bizottság, nem lehet finanszírozni, mert van problémánk az Orosz Föderációval, méghozzá a légi közlekedési jogokkal kapcsolatban. Jó, tehát az ebédét támogathatta. Mi nem, ez rendben van. De hát mi vagyunk az egyetlen pénzügyi intézmény, amelynek megköti a kezét az Európai Uniós jogszabály halmaz. Nekünk valóban be kell tartani ezeket. Mi vagyunk az egyetlen pénzügyi intézet, a minden egyes műveletet előzetesen véleményeztetni kell az érintett tagállammal és a bizottság. szolgálat közi konzultáció van, mindenki elmondhatja a véleményét, és előfordul, hogy például a verseny ügyi főigazgatóságot, vagy a kutatási főigazgatóság, vagy a környezetvédelmi főigazgatóság lehet, hogy ellenzi a projektet, és akkor meg van kötve a kezünk. Mi itt valóban egyediek vagyunk. Mi vagyunk az egyetlen olyan pénzügyi intézmény, amely teljes mértékben alá van rendelve az európai szabályoknak és a tanács és a parlament döntésének is alá vagyunk vetve. A számvevőszék ellenőrzés alá is tartozunk. 247-es cikke értelmében a bizottság, a számvevőszék, az OLAF kontroll, ellenőriz bennünket, az Európai Bizottság ellenőriz bennünket, tehát vitathatatlanul van egy politikai hatásmechanizmus. Egy olyan eszköz vagyunk, amely támogatja az Európai Unió politikáit. Például az EBRT nem ennyire függ a szabályoktól. Nos, a komplementaritás egyértelmű a kiegészítő jellem, tehát a bizottság szakértelme és az EBV szakértelme között. Ez a technikai terület. A bizottságnak makroökonomiai, ágazati szaktudása van, politikai szakismereti szaktudása, ahol működik. Az EBB mit hoz saját szakértelmét, méghozzá a projektek technikai elemzésében. Több példát adhatnék, ha megengedik. Három területet említenék, hiszen a jelentés konklúzió azt mondja, hogy az EBRD valóban aktívabban lép fel. Ez a megújul energiák, energiahatékonyság és a víz. Ezekben az ágazatokban vitatatlanul az EBB valóban rendelkezik szakértelemmel, szaktudással, elismert szakértelemmel. A technikai szolgálataink tól azt kérik, hogy technikai véleményt készítsen a projektről, és például a szakértőnk elmondhatják, hogy adott projekt nem finanszírozható általunk, hiszen kívül esik a hatáskörünkön. Például finanszíroztunk egy szélenergia farmot az EBRD-vel e közösen, de ugye hát az EBRD e és az EBB között mi a közös? Hát az EBB szakértői csapata készített tőle a projektet. Tehát valóban ebben a szellemben dolgozunk együtt. Ezt a megállapodást a két intézmény írta alá, az EBLD, az elnök úr és jó magam, megállapodtunk a következő szellemiségben. Minden alkalommal, amikor társfinanszírozunk, kijelöljük a vezető, a líder intézményt, és a másik intézmény társfinanszírozunk. Szerintem ez egy nagyon is észszerű módon így tudjuk felhasználni a forrásokat. Most nem fogom ezt tovább szaporítani a szót, rengeteg példát tudnék adni arra, hogy több területen az EBB valóban megfelelő szaktudással, szakértelemmel rendelkezik, és mi kiegészítjük a bizottság erre vonatkozó szakértelmét. A harmadik terület a pénzügyi. Az elképzelés ugye arról szól, ugyanazzal a költségvetési összeggel az Európai Unió sokkal jelentősebb beruházást tud támogatni. Ez ugye a pénzügyi multiplikátor hatás. A Risk Sharing Financial Facility a kutatás területén a kockázat megosztó pénzügyi eszköz. Tavaly felhasználtunk 340 millió európai eurót, EU-s eurót, 720 millió euró jött az EBB-től, és együttesen megfelelő kölcsön tudtunk, vagy hitelt tudtunk biztosítani 6 millió, több mint 6 milliárd euró értékben. Tehát a magánágazatban finanszíroztottunk 16 milliárd euró értékben. 380 millió Európai Uniós euró, 16 milliárd befektetés. Ez kérem szépen a pénzügyi multiplikátor hatás. Adott európai költségvetés összegből sokkal nagyobb értékű beruházás hajtható végre. Az EBB-nek említettem kötelezettségi monopóliuma van, és mi sehol nem kérünk monopóliumot a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés területén. Ezt szerettem volna tisztázni. Az EBP a leginkább alkalmas pénzügyi intézet, amely összesíti és magához vonza a többi európai magán és köz alapot. A párizsi fő takarékpénztár igazgatója elmondta, tehát, hogy sokkal inkább elfogadható egy közös, az EBB által támogatott projektet finanszíroztatni, mint egy másik intézmények közösen finanszíroztatott projektet. A Marguerite például ez egy közös, az EBB és mások által finanszírozatott francia takarékpénztárak, a német, olasz takarékpénztárak, a lengyel, a spanyol takarékpénztárak által közösen finanszírozott projektről van szó. Nagyon fontos a közös támogatási rendszer, tehát létrehoztunk egyfajta európai klubot, hitelintézmény, hosszú távú hitelt biztosító intézmények klubját létrehoztuk, és ez a formula ez kedvezően hat az európai költségvetés hatékonyságára. Nagyon fontos persze az ellenőrzés, szigorú ellenőrzés. Mint említettem már többször, Kálfin úr emlékszik erre. Mi az EBB, mi készek vagyunk arra, hogy elfogadjunk egy olyan megállapodást, a parlamenttel, az Európai Parlamenttel, amely értelmében az Európai Parlament továbbra is ellenőrzési hatáskörét gyakorolhassa az európai alapokkal kapcsolatban. Talán vannak más rejtett források is, természetesen a menedzsment költségeire is vonatkozott kérdés. A bizottság, az EVB tehát ami az európai költségvetésbe érkező forrásokat illeti, ha megengedik, pár érdekes számadattal szolgálnék, 2007 és 2010 között az EBB 62 millió 62 millió eurót kapott az európai költségvetésből. 14 millió az a tudás alapokkal kapcsolatos, a Jeremy, Jeremy és a Jessica programa kapcsolatos forrás volt. 62 millió a bizottság részéről összesen, ugyanabban az időszakban, 2007 és 10 között a össz átutalt források 4, több mint 4 milliárd euróra rúg. 4,8 milliárd euróra. Tehát látják, hogy a bizottság által biztosított összeg sokkal kisebb, mint a többi által tehát ebből le kell vonni az európai költségvetésből visszajutatott összegeket, a reflow tehát amit mi az általunk finanszírozott műveleteknél végeztünk, például ami a mediterrán térségben, a reflow összege jelenleg 140 millió 200 millió lesz az év végére ez a visszajutatott összeg. Azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy ezek a számadatok valóban igazolni tudják, a bizottság, az a bizottság ezt meg tudja vizsgálni, szerintem érdekes lenne a költségvetés szempontjából megvizsgálni. Aztán a közösségi garancia, erről már a jelentésben is szó esett, vagy a tanulmányban, az európai költségvetési garancia csak a mandátummal rendelkező projektek esetében 7-8%-át teszik ki az összes műveletnek. Ez egy pici része a mi programjainknak, amelyek részesülnek a közösségi garanciában az unión kívüli projektek, stb. A saját kockázatunkra, a saját szakállunkra vállalunk több Európai Unión kívüli projektben részesedést például. A tagjelölt, potenciális tagjelölt országok 7 milliárd euróról van szó, 2011 és 2013 között ennyit kívánunk saját kölcs szakállunkra, vagy kockázatunkra eh, hitelként biztosítani az EU-n kívüli országok, tagjelölt országok számára. A kereskedelmi kockázatokat az EBB vállalja. A sokkal erősebb érv szerintem történelmileg az a tény, nem volt semmilyen csapás, nem ért ez a költségvetések. Miután létrejött az EBB, a garancia alap, az EBB nem két garancia, nem két garancia, csak kettő alkalommal. 90-es években a volt Jugoszlávia számára folyosított hitelek esetében 115 millió euró értékben, aztán a garancia alapnak ezt 240 millióval, meg tehát 240 millió volt megnövelve a kamatokkal. 2003-2004-ben Argentinának folyosítottunk egy hitelt, 9 millió euróban. Ezt az összeget is fedeztük, visszajutattuk az alapba. A történelem azt igazolja, hogy az európai költségvetésre a, mi nem mértük olyan mértékben csapást, nem kértünk garanciát, elnök asszony. Hogyan is összegezném az előnyöket, mi az előnye annak, hogy a költségvetési, az európai költségvetési alapokat és az EBB forrásokat összehozzuk. Az ellenőrzést úgy kell persze végrehajtani, hogy a parlament valóban bízhasson abban, hogy ezeket az eszközöket megfelelően használjuk fel. Ja, vielen Dank, Präsident. Köszönöm szépen, Mestert úr, ez nagyon részletes volt. Kérem szépen Fischer alelnök urat, az EBRD alelnökét, hogy nyilatkozzon. De kérem szépen, hogy egy kicsit rövidebbre tessék fogni, mint Maestrat elnök úr azt tette. Kérem szépen, ön a szó. Thank you, Madam Chair. I will do my... Köszönöm, elnök asszony. Megteszek minden tőlem tehetőt annak érdekében, hogy rövid és lényegre törő legyek. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy az EBRD e nevében itt reagáljak erre a jelentésre vagy tanulmányra. Köszönöm a szerzőknek a roppant érdekes olvasmányt. Azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy elég jó munkát végeztek. Nagyra becsülöm azt a tényt, hogy nem egy irányú utca volt ez. Gyakran az egyetemi oktatók, a tudós világképviselői, képviselői igen absztrakt gondolatokkal dolgoznak. A rengeteg interjú, amelyet a bankokkal, bizottsággal, más intézményekkel eh, hajtottak végre, kiváló lehetőséget nyújtottak számunkra, hogy interaktív módon eh, folyjon le ez a tanulmány, mint az elkészítés, és mi is elmondhassuk a véleményünket. A tanulmány tükrözi azt, hogy az Európai Parlament milyen fontosságot tulajdonít a társfinanszírozásnak, illetve az EBB és az EBRD-vel fenntartott kapcsolatok fontosságának eh, is megfelelő figyelmet szentel. Az alapvető üzenete a tanulmánynak szerintünk az, hogy igen, komoly eh, a szándék arra, hogy a társfinanszírozást a 2020-as stratégia vagy folyamat keretében kiterjesszék. Az EBRD nagyra értékeli azt az elemzést, amely a, a rólunk szól, és amely igen jól leírja az EBRD működését. Azt hiszem, hogy a hatásfinanszírozási partnereink számára mi fontos szereplő vagyunk. Az EBRD és eh, projektek esetében az uniós eh, rész eh, jóval nagyobb, mint hogy azt gyakran gondolják. 63%-át ugyanis a bank részvényeinek az unió tartja kezében. Brüsszelben minél inkább láthatóvá kívánunk válni. madam Andi Bejsz, aki itt ül a balomon, az újonnan kinevezett különleges képviselőnk itt Brüsszelben. Üdvözölnöm kell a, a jelentés következtetéseit a tekintetben is, hogy egyre inkább konszenzus látszik kialakulni a társadalmi szükségessége és, és alkalmazása terén. 1,7 milliárd eurót nyújtott finanszírozásban az EBRD-nek, és 478 ezer millió eurót technikai, szakmai együttműködési alapoknak. Ezek eh, fontos számok, amelyeket amelyek összesen 7 milliárd eurónyi projekt végrehajtását tették lehetővé. Ez az együttműködés felgyorsult az elmúlt években, amikor is három új uniós program indult be. A tanulmány rámutat arra, hogy mi területeken javul, javulhat tovább a helyzet. A már folyó programok karcsúsítása, egyszerűsítése az európai platformok bankokon belül javulhat a helyzet. A bankok eh, együttműködnek az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a beszámolási mechanizmusunk javuljon, ez roppant fontos kérdés. Nem csak projekt szinten, hanem általánosabb statisztikai szinten is, hogy megbízható adatokat szolgáltathassunk. Regionális eh, irodáink kapcsolatban állnak az Európai Bizottság delegációival, annak érdekében, hogy az Európai Unió megjelenjen, minél láthatóbbá váljon az adott országokban. A társfinanszírozás jóval könnyebb az unión belül könnyebben működik, de az átmeneti átalakulás alatt lévő országokban sokkal kívánatosabb a testfinanszírozás használata. A visszamtérítendő támogatások használatával óvatosan kell bánni, hiszen a kockázat megosztó és szakmai segítségnyújtási projektek itt célra vezetőbbek ezekben a fejlődő vagy átalakuló országokban. Ami az EBB-vel fenntartott kapcsolatainkat illeti, eh, az elnök úr, tehát elnök úr eh, által elmondottakat, én jó magam is osztom, mi szerint nem csak a Memorandum of Understanding, az egyetértési megállapodás fontos számunkra, és nem csak ezt vesszük eh, komolyan, amelyet a bizottság részvételével aláírt a két bank, ezt roppant komolyan vesszük, de ezen kívül Important issue in this, in this cooperation that... De az együttműködésben a legfontosabb számunkra az, hogy nap mint nap gyakorlati szintű együttműködésről beszéltünk. Nem csak az elnökök jó kapcsolatáról van szó, hanem a szakemberek mindennapi kapcsolattartásáról. Maestett úr is említett néhány példát arra, hogy mennyire hatékony és gyümölcsöző ez a, az együttműködés. Nem, nincsenek átfedések, e, nincs versengés, hanem egymás munkáját kiegészítjük, válvetve dolgozunk a közös célok elérése érdekében. One, just very, very briefly, not going... Végül, nagyon röviden, egy ajánlással kapcsolatban, úgy érezzük, hogy további eszmecserére van szükség, jogilag is körbe kell járni alaposan, ez pedig nem más, mint a szemvőszék hatáskörének kiterjesztése. Ugyanakkor teljes mértékben támogatjuk a beszámolási rendszer kiterjesztését, javítását, amely valóban az átláthatóságot javítja, és az uniós intézmények, testületek terén komoly javulást hozhat. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, és gratulálok a szerzőknek, köszönöm a figyelmüket is. Ja, vielen Dank. Ähm, köszönöm szépen. Most a bizottság. Äh, der Person von Herrn Thomas das Wort. Most pedig a bizottságé szó. Köszönöm szépen és köszönöm, hogy lehetőséget adnak nekünk is arra, hogy hozzászóljunk a vitában. Köszönöm a ö, tanácsadó cége képviselőinek is a nagyon tömör beszámolót. A DJ Ekfin felel a garancia alap és az összes költségvetési kötelezettség vállalásért. Nagyon örülök, hogy a költségvetési felelősség, az ellenőrzés kérdése egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, és nem csak azért, mert ez így helyes, hanem mert így meg tudunk előzni problémákat. Azt hiszem, hogy egy jó költségvetési, ellenőrzési, felelősségi rendszer lehetővé teszi a számunkra, hogy a jövőben is hatékonyabban tudjunk beszélni a pénzügyi ellenőrzésekről. A jelentésnek ez a része különösen fontos. A jelentés szerzői eh, beszéltek a pénzügyi eszközök felhasználásáról általában is. Én azt mondanám, hogy a pénzügyi eszközök, illetve más eszközök alkalmazásának a hatékonysága nagyon attól függ, hogy melyik szakpolitikai területen kerül sor az alkalmazásra. Nem minden terület alkalmas EBRD vagy EIB társfinanszírozásra, vannak olyan területek, ahol ez hatékonyabb, másokon kevésbé hatékony. Amikor egy szakpolitikai területet elemzünk, akkor megpróbáljuk a kérdést úgy megközelíteni, hogy megnézzük, hogyha visszanemtérintendő támogatást adunk, akkor egy piaci hiba kiigazítása miatt kell így beavatkozni, és akkor önmagában csak a piac hibáját akarjuk korrigálni. A társfinanszírozás esetében a bizottság megpróbál az EIB e és az EBRD-nél a más pénzintézetek partnerekként fellépni azért, hogy a piacnak valamilyen hibáját korrigáljuk. Ahogyan Mástet úr nagyon rész, részletesen beszámolt erről, a, e, itt multiplikátor hatást érhetünk el, és egy konkrét piaci hiba kiigazítása sokkal hatékonyabban történhet. Ahogyan a tanácsadók is elmondták, végül is egyensúlyt kell elérnünk. A támogatásokat közvetlenül tudjuk ellenőrizni, és bizonyos, bizonyos politikai területeken, hogyha pénzintézetekkel, bankokkal és a magánszektorral együtt működünk, akkor érünk el jobb, hatékonyabb működést, de mindig meg kell teremteni az egyensúlyt. Talán jó lenne, hogyha a tanulmánynak is hasznára válna, ha jobban figyelembe vennék a pénzügyi eszközök változásának dinamizmusát. A jelentés vagy a tanulmány is rámutat arra, hogy a versenyképesség az innováció területén már nagyon sok tapasztalat halmozódott fel ilyen pénzügyi eszközök eh, alkalmazásával. Más területeken, a strukturális alapok vagy az infrastruktúra területén viszont nagyon újszerű az ilyen típusú társfinanszírozás. Szerintem korrektebb lenne azt mondani, itt a prezentációban utaltak a Jeremire, itt azt mondanánk, hogy inkább a pohár egyharmadig van csak tele, és kétharmada üres. A végső jelentésben arra kérném a tanácsadókat, hogy egy kicsit dinamikusabban vizsgálják a kérdést, és ne ilyen statikusan írják le, amit gondolnak. amikor a transzparencia és a governance kérdésével foglalkozunk, nagyon helyesen vetődött ez fel a e, konzultánsok részéről. Én azt mondanám, hogyha előre akarunk lépni, akkor tanulnunk kell a múlt tapasztalataiból, erősítenünk kell az átláthatóságot és az irányítást, amikor ilyen e, e, pénzügyi instrumentumokkal dolgozunk. Ebben a szakbizottságban is azt hiszem megvizsgálták, megvitatták, hogy a jövőben milyen lépésekre lesz szükség ezekkel a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatban. A költségvetési rendelet is tartalmaz konkrét rendelkezéseket erről. Mi pedig a bizottságnál foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet alkalmazni a küls, az idegen és saját tőke finanszírozási konstrukciókat, megpróbálunk hatásvizsgálatokat készíteni, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a horizontális elemzések. Hát a konzultánsok a jelentésben, a tanulmányban nagyon sok mindent felvetettek, amit még tovább lehet kibontani, és amelyekkel kicsit átgondoltabban lehetne még a jövőben foglalkozni. különböző szabályokat is meghatározva. Hogyha a hiányosságokat nézzük, amikre hát azért itt ott rábukkantunk, azt mondhatnám, hogy éppen ezen az alapon lehet megoldani a problémákat, és a jövőben egy ilyen saját és idegen tőke finanszírozási platform létrehozása nagyon sokat segíthet. Végül még a következőt kell figyelembe venni. Ha a jelenlegi pénzügyi eszközöket már 2007-ben a mostani költségvetési időszak elején alakították volna ki, akkor csak szakpolitikai szempontból szempontból azt mondhatnánk, hogy a támogatásokat fel lehetne váltani ilyen pénzügyi eszközökkel. De azután a pénzügyi válság és az adósságválság egy plusz kihívást eh, hozott be a képbe ezeknek a pénzügyi eszközöknek az alkalmazásába, és olyan pénzintézetek, bankok, mint az EBRD és az EIB, de különösen az EIB, a beruházási bank, nagyon fontos szerepet játszanak nem csak eh, abban, hogy az eredeti konstrukcióban alkalmazzák ezeket az instrumentumokat, hanem azzal is, eh, hogy eh, fenntartható módon hitelezzék az európai gazdaságot a válság idején. De azt mondanám, hogy plusz politikai célkitűzések kerültek be a képbe de facto is a válság hatására ebben az elmúlt időszakban. Végül még azt mondanám, hogy a bizottság nagyon aktívan együttműködik a beruházási bankkal, ahogyan Meisztatt úr ezt nagyon helyesen elmondta, e, próbáljuk javítani a projekteket, erősíteni az ellenőrzést, és e, a e, részesedésünk nek köszönhetően megpróbáljuk befolyásolni az irányítást is, bár hát persze ez a 3 százalék sok mind, ö, meghatározott jogokkal ruház fel minket. A, mind a ezzel a két pénzintézettel és többi bankkal is fontos lehet együttműködni, nemzeti pénzintézetekkel is akár és elfogadom a jelentésnek azt az ajánlását, hogy aktívabban kellene próbálnunk az EU politikáját ilyen pénzügyi eszközök segítségével is érvényesíteni. Itt be is fejezem, és örömmel válaszolok kérdésekre, ha vannak. Köszönöm szépen, nagyon sok információt kaptunk részben egymásnak ellentmondó vélemények is elhangzottak az eddigiek során. Viszonylag rövid a hozzászólók listája, ez talán mindenkinek tetszik. Bokros Lajos először, és utána Inge Gressle. Köszönöm szépen, elnök asszony! hogy ne húzzam az időt, most nem szeretnék dicsérni azért senkit, hogy mit mondott, tehát én tiszteletköröket most kihagynám. Magával a tanulmányal kapcsolatban szeretném a tisztelt szerzőket arra kérni, hogy az elemzésük hatáskörét tágítsák a következő időszakban. Persze ez nem rajtuk függ, hanem tőlünk függ, hogy erre felkérik-e őket, de én azt javasolnám valamennyiünknek, hogy ezt tegyük meg. Nagyon fontos kérdés eh, az, hogy elemezzük, hogy milyen hatásai eh, vannak az EIB, illetve az EBRD-vel a TÁNZ finanszírozásnak, milyen hatása van ennek az EU költségvetésére. Ez egy elég szűk kérdés. Az eh, állami politikában itt mindig a hatékonyságot, eredményességet hangsúlyozzuk a pénzgazdálkodás kapcsán. A hatékonyság kapcsán inkább arra gondolunk, hogy zöggenőmentesek, gyorsak legyenek az eljárások, ahogyan a projekt összeáll, és hogy milyen gyorsan ömlik a pénz a projektbe. Az eredményesség kapcsán pedig inkább arról van szó, hogy a projektek milyen eredményt hoznak. Sajnos, amikor az EU költségvetésre gyakorolt hatásról beszélünk, akkor itt van egy oda-vissza, egy kölcsönhatás, és szeretném a szerzők, a tanulmány szerzőinek a véleményét kikérni erre. Ez ugyanis a jövő egyik nagyon fontos közpolitikai kérdéséről van itt szó. Időnként, amikor konkrét projekteket elemzünk, azt látjuk, hogy minél kisebb annak a kockázata az EU költségvetés számára, annál nagyobb a kockázat az adott ország számára. Persze sok projekt mögött ott áll az állami garancia, és ennek a következtében következménye nem annyira az EU intézmények számára fontos az, hogy vizsgálják a projekt hatékonyságát. Sőt, ha valami hiba van, akkor jogi és politikai hatást is gyakorolhatnak az államokra, a kormányokra, ahogy fizessék vissza a kölcsönt független attól, hogy egy projekt kudarcba fulladt, bebukott-e vagy sem. Én saját személyesen is hallottam a banknak ilyen véleményét, amikor nyolc évig ott dolgoztam. Úgyhogy csak dicsérhetem azt, amit Meistat úr elmondott arról, hogy a jövőben az EIB egyre inkább olyan projekteket akar finanszírozni, ami, ahol nincs állami garancia. És itt százszerzadékban az EIB viseli majd a kockázatot de persze itt is nagyon hamar kiderül, hogy mit a trade-off, mert a kormányok számára lesz, csökken a kockázat, de nő a kockázat az EU költségvetése számára, és szerintem ez az, amit vizsgálnunk kell. Hogyha az EIB-t ebbe az irányba toljuk, akkor felmerül a kérdés, hogy egy stressz tesztet nem kellene végezni az EIB-vel, Eh, hogy eh, le, eh, meg tudjuk állapítani, milyen, mik a formális hatások az EU költségvetésre. Úgyhogy kérem a tisztelt szerzőket, hogy ezeket a kérdéseket még vizsgálják meg. Persze sokan itt a Költségvetési Bizottságban és a parlamentben is szeretnék, hogyha szélesebb körben alkalmaznánk a társfinanszírozás modern eszközét de itt mindig, mindig ott van a kockázat. A kockázat, hova, hova kerül a kockázat, és szerintem minél többet használjuk ezt az eszköz, annál inkább csoportosítjuk át máshova a kockázatot. Köszönöm szépen, most pedig Inge. Vielen Dank, die Studie Köszönöm szépen. Ez az első tanulmány, amely valóban bevezet minket az eddigi pénzügyi eszközök felhasználásának megvizsgálásában. Röviden szeretnék a költségvetési rendeletről szólni, hiszen fontos szerepet játszanak a pénzügyi eszközök ott is. Maestet úr, üdvözöljük Önt! Köszönjük szépen, hogy az EBRD képviselő is itt van, a Kelet-Európai Bank elnökét is üdvözöljük. A pénzügyi eszközöket valóban önök hozzánk közelebb hozzák, de hát ott van egy további lépés, a pénzügyi eszközöket a magánbankok segítségével ki kell terjeszteni a PPP projektekkel. A költségvetési rendelet tervezet a következő lépéseket vetíti előre, csak hivatkozni szeretnék erre, mert módosítókat nyújtottunk be, például azt mondtuk, amit jelenleg csinálnak, erről többet szeretnénk tudni, és azt mondtuk, hogy szeretnénk egy munkadokumentumot, a költségvetési dokumentumokhoz, a bizottságtól kérünk egy munkadokumentumot a pénzügyi eszközökről pénzeszközök bevetéséről, a kockázatról is szeretnénk. Amit a tanulmány a kockázatról elmond, az már nagyon fontos. Amit a tanulmány a költségvetési ellenőrzési problémákról mond, és arról, hogy a politikai eszközök, hogy a pénzügyi eszközök segítségével elérjük-e a politikai célokat, nos, hát ez egy másik kérdés. A pénzügyi eszközök kérdését differenciáltabban kellene megvitatni. Ez nem egy ilyen mindenre alkalmazható eszköz, nagyon érdekes lenne az infrastruktúrális projektek finanszírozását megnézni, a nagy projekteket. Azt hiszem, hogy indokolt ott ez az eszközrendszer. Szeretném tudni, hogy a szerzők mit gondolnak, hogy mi hiányzik a projektek irányításában. Hogy lehetne a költségvetési ellenőrzési áttekintést megőrizni. A források 50 eszköze kvázi elmegy az Európai Parlament mellett. Több mint 50% felett nincsen ellenőrzésünk. Ami az eurókötvényeket illeti, hát erről is kellene azért szólni. Mit, mik a kritériumok, amelyeket az erőkötvények alapjaként tekintünk? Nagyon fontos lenne, ha a szerzők elmondanák, ha lenne egy utótanulmány, milyen következő lépéseket javasolnának ők nekünk. Köszönöm szépen! Isabel éppen nem látható takarásban van. Isabel Durand. Köszönöm szépen, elnök asszony. Részt vettem a nagyon és tömör és velős előadáson, én igazából egy dolgot szeretnék említeni. Egyrésztről a jelentés valóban több kérdése felévi a figyelmet, arra az átláthatóságra, az irányítás, az ellenőrzésre. Hallottuk ugye a bank részéről, hogy nagy figyelmet kell fordítani, többet kell kihozni az ellenőrzésből, eszközöket kell biztosítani. Grezle asszony azt hiszem ugyanúgy felhívta a figyelmünket módosítóival arra, hogy egyszerűsíteni kell a bonyolult eljárásmódot. Az általános költségvetés, európai költségvetés szempontjából nagyon fontos. Másrésztről ugye az Európai Bank, tehát az EBB, amely mindenfajta változatos projektet finanszírozza. Nos, hát minden saját költségvetésünkben is elmondhatjuk, hogy sok a bonyodalom, tehát azt hiszem, hogy minden nagyon összetett, jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen lehetőségek vannak a saját költségvetésünkben, amit Bokros úr említett a veszélyekről, az európai költségvetésre háruló veszélyekről. Reális ez, hogyha a tagállamok nem tudnak visszafizetni, de ha azt hallom, amit mondanak a történelemről, a gyakorlatból, mi történt eddig, ha meghallgatjuk, hogy mi történt, hát őszintén látványos problémák nem merültek fel, az EBB elnöke elmondta. Tehát ahogy itt vannak a számok, például a közösségi garancia, amely csak 7 százalékát teszi ki a, az összes műveletnek, nem az a benyomásom, hogy hatalmas veszély leselkedik ránk ebből a szempontból. Tehát nem úgy van, hogy a tagállamok nem tartanák be a kötelezettségeiket, ha jól értem, hogy gyakorlatban jelenleg mostanáig nem volt ilyen veszély az Európai Unió költségvetésére, nem hárult ilyen veszély. Nyilvánvalóan további ismeretekre van a szükségem, tehát most, ha úgy tetszik, az Európai BÉB, tehát az Európai Beruházási Bank válaszát vettem figyelembe jelenlegi álláspontommal összefüggésben. Oké, okay, have... Jó, hát részletesen, hosszasan vitáztunk, és azt hiszem, hogy két tudósunk és hallotta, hogy milyen további követelményeket állítottunk velük szembe. Sajnos nem lehet mindent megvalósítani. Évajló Kajfin a vitánkat lezárja, és talán megmutatja a kiutat, mármint arra vonatkozóan, hogy hogy lehet esetleg az együttműködést elmélyíteni a tisztelt szakértőkkel. Tessék. Uh, um, Köszönöm, elnök asszony. Nos, úgy vélem, vannak olyan szél kérdések a szerzőköz, amelyeket most nem említhetek meg, nem említenék meg, de három dolgot hangsúlyoznom kell. Először is komoly érdeklődésre eh, tarthat számot az a, ez a tanulmány, a különböző intézmények, vagy a parlament minden képviselője minden megállapításával nem ért egyet természetesen, de ez kiváló, hiszen komoly vitát válthat ki, érdemi vita tártalaját, azt a bevezetőmben is említettem. Ezzel tehát segíti a munkánkat, könnyíti a munkánkat, tájékozottabb, informáltabb döntést hozhatunk. Három konkrét következtetésről kell beszélnünk ezen a ponton a bizottságunkban. Először is valóban támogatjuk azt a gondolatot, hogy a társfinanszírozás terén alapvetően pozitívak voltak a tapasztalatok, a felhasznált eszközökkel pozitívak voltak a tapasztalatok, az új, jonnan kidolgozott, a gazdasági válság közepette kidolgozott pénzügyi eszközök is jónak bizonyultak, itt a EBB e újakat fejlesztett ki, ezek is alapvetően pozitív tapasztalatok. Másodszorban azt is láthatjuk, hogy szükség és lehetőség van arra, hogy megvizsgáljuk a már meglévő eszközök javításának lehetőségét. Itt a láthatóság, az átláthatóság, az ellenőrzés kérdései felmerülnek. Örülök annak, hogy mindkét bank képviselője azt mondta, hogy hajlandó dolgozni ezen az ügyen, ezt is figyelembe kell venni, amikor beszélünk erről a kérdésről. A társfinanszírozás kiterjesztésének a kérdése, nos, az Európai Bizottság is elmondta, hogy a különös körültekintése kell eldönteni, hogy milyen szakpolitikai területekre lehet ezt tovább kiterjeszteni, és hogy milyen eszközöket lehetne felhasználni. Én itt nem csak a meglévő mechanizmusok javítására gondolok, hanem olyan új eszközökre, amelyekről bizony el kell gondolkodnunk a jövőben. Ezen kívül figyelembe kell venni a kockázati szinteket, ahogy azt Lajos is az imént említette. Szerintem E, más helyzet, hiszen itt nem arról van szó, hogy a bank és a fogadó állam között e, osztjuk meg a kockázatot, vagy áttesszük a kockázatot, átoljuk a kockázatot a fogadó országra. Láttuk e, eddig, hogy igazán nincs komoly veszély, gyakorlatilag 0% kockázatot jelent az uniós költségvetésre ez. A fogadó országok számára ez tehát nagyobb kockázatot jelent számunkra, nem itt eltér a véleményem Lajosétól. Kérdés, hogy mekkora kockázatot kell vállalnunk. Szerintem az uniós költségvetésnek alapvetően kockázatkerülőnek kell lennie, és ezt is figyelembe kell venni az újfajta eszközök létrehozásakor. További részletekben nem mennék, mert már így is szorít minket az idő, de még egyszer Köszönöm a szerzőknek a értékes művet, jó volt hallani, hogy mit mondott, mi volt a két bank mondani valója, és remélem, hogy jövőben is tovább folyhat ez a gyümölcsöző vita. Köszönöm. Vannak politikai célok, ezek megvalósításához különböző eszközök állnak rendelkezésre, és kísérletet teszünk arra, hogy további eszközöket kidolgozzunk. Hát nem véletlenül van egy, volt egy egész sor bizottsági ülés, amikor a az innovatív pénzügyi eszközökkel foglalkoztunk. Hát egy egész sor ülést ennek szenteltünk, nem véletlenül. A jövőben azt hiszem, ezen tovább kell gondolkodnunk, meg is tesszük. Mi megtesszük. Nos, ezzel, ahogy az EBRD tovább tudjon dolgozni, van itt még egy, áll, egy véleményt kell elfogadni. Ivajló, van az EBLD tőke részesedéssel kapcsolatban már hosszasan vitatkoztunk itt a bizottságban, tehát az Európai Építési Fejlesztési Bank további részvényeinek az Európai Unió által lejegyzése kettő módosító készült ehhez. Szerintem egyszerűen szavazhatnánk, vitázni már nem kell, úgy gondolom. Abból indulok ki, te is úgy látod, jó, Kettő módosítónk van. Az 5A preambuló bekezdéshez és az egyes cikkhez, bekezdéshez Jürgen Klute és még egy Portás kollégák módosítói. Ezekről lehetne blokkban szavazni, vagy külön blogban Blokkban nincs ellentmondás, jó? Ki támogatja ezeket a módosítókat? hárman. Ki van ellenük? Ki tartózkodik? Jó. Akkor a nagy többség ellene van ezen módosítóknak, tehát a jelentést a, ki támogatja, Ellenem ki van. Ki tartózkodik? Senki. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk, kedves Iványló. Akkor ezt a napi rendi pontot is kipipálhatjuk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki a vita ezen részén részt vette. Köszönöm a szerzőknek, az EBB eh, elnökének, az EBRD alelnökének, az ECFIN igazgatójának, mindenkinek, aki idejött közénk, akik figyelemmel hallgattak minket, vagy hozzá is járultak, viszontlátásra. Most pedig foglalkozzunk a Lisszaboni csomaggal. Reimer, te következel. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövidre fogom ma, mert a április 13 14 ülésen, ahol részletes vitát folytattunk, mert ahhoz képest nincs új mondani valóm. Emlékeztetnék arra, hogy március 14-én, 15-én belső ülést tartottunk a jogi szolgálat konklúzióit elemezvén, nagyon fontos a mostani tárgyalások szempontjából is a tanácssal. Holnap a magyar soros EU elnökséggel találkozom, hogy ki tudakoljam, hogy milyen lehetőségeink vannak a tárgyalások során egyáltalán. Szeretném azt, aztán az egész folyamatot bevégezni, vagy nem bevégezni az egész folyamatot, az egyeztetési tárgyalásokat, vagy lezárjuk, vagy nem. Ha nem lesz meg az új megállapodás, akkor az intézményközi megállapodás van érvényben. Ez persze nem vonatkozik a szerződéssel nem összhangban lévő cikkekre. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos idősíkon már foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy zöld utat adunk-e vagy nem a tárgyalások, a beszélgetések a 312 per 5-ös cikke alapján kell végrehajtani, vagy végezni. Ehelyütt további tárgyalásokra való tekintettel világosá kell tenni, hogy sajnálatos volt és sajnálatos az, hogy a tanács a mai napig nem mutat közös érdeket az a kapcsolatban, hogy a parlamenten megállapodásra jusson azzal kapcsolatban, hogy az egyetértés eljárás hogy nézen ki a jövőben. Az igen vagy nem alternatíva helyett adott időben a szerződés iratkozott cikkeje értelmében a parlament álláspontját méltón figyelembe véve kell eljárni a jövőben. A dokumentumok között találnak egy reflection paper-t, március 27-i kertezésű, a szöveget a szöveg összefoglalja az eljárásokat, arra kértek, arra hívták a felfigyelmet, hogy a hármas oldalon az felül, az első bekezdésben van egy félreérthető megfogalmazás, amely az bizottság eredeti javaslatra vonatkozik, amely <clears throat> azt vette figyelembe a már meglévő rugalmasság a pénzügyi tervezés felülvizsgálatánál mit is jelent, azt, hogy az eddigi 21-23-as cikkei megvalósítására van szó, a tanács értelmezése szerint ez a tanács mamára hajtaná a vizet, ez a contingency reserve, azzal a minőségi különbsége hogy a, a kontingencia tartalék 0,03% alatt van, a tanács oldalán a többség mobilizálható a megfelelő parlamenti többség segítségével, aztán afele csak egyhangú ö, szavazat fogadható el, azzal a különbséggel a 0,03 százalék alatti felülvizsgálat a tanács azt mondja, hogy ezt kompenzálni kell különböző mázsokkal a meglevő, pénz, meglevő pénzügyi keret. Még egyszer el kell mondani, hogy a múltban megfelelő felvizsgálatoknál sosem mentünk ezen a kereten túl, de tudjuk, hogy a mások egyre szűkebbek lesznek, ez nem csak emiletileg van így, hanem tényszerűen is. Ha a meglévő felügyeleti, felülvizsgálati lehetőségek korlátozását jelentheti a jövőre. Azt gondolom, hogy a legutóbbi ülésen világosan vált, hogy hajlandóak vagyunk megfelelő vagy észszerű tárgyalásokat folytatni a tanácssal, arról is, hogy egy megfelelő protokoll vagy jegyzőkönyv értelmében minősített többsége vagy egyhangú szavazattal járunk el, van lehetőség kompenzációra, a rugalmassági eszközök segítségével. Ezt kell tehát úgymond kiegyengednünk, ki kell vizsgálnunk, hogy mennyi mozgásteret ad nekünk a magyar elnökség, vagy mennyi mozgástere van az elnökségnek. Ha nincs mozgástér megfelelő tárgyalások számára, az általam említett kompenzáció kapcsán sem, akkor egy olyan helyzet alakul ki, esetleg, ahol a mi bizottságunk arról kell döntsön, hogy az együtt hogy a hozzájárulási, jóváhagyási eljárást mikor fogja igen-e vagy nem látni. Szerintem jó lenne a megfelelő tárgyalásokat folytatni. A koordinátorok, a frakciók, árnyék előadói már találkoztak az előző ülés előtt. Én azt javasolnám, hogy a már említett munkacsoport 22-én, 23-án, tehát május 22-én, 23-án a SOR és a Kobo Bizottság ülései között kellene munkacsoport ülést tartani, és meg kellene vitatni ezt a kérdést a magyar elnökséggel, van-e lehetőség korrektúrára, kiigazítása, mármint a tanácsi javaslat kiigazítására, vagy pedig a tanács nem hajlandó korrigálni, és hát akkor döntenünk kell majd a hozzájárulási eljárással kapcsolatban, van-e elegendő kínálat, ahol é megéri a tárgyalásokat folytatni, vagy nincs elegendő kínálat, tehát igazából csak időfecsélés lenne a tárgyalás folytatni. Szerintem nyugodtan döntsük el majd, hogy mi a teendő a tárgyalásokat követően. A jogi szolgálat azt állapította meg, hogy nem esünk ki a biztonsági hálóból. Azt hiszem, hogy a helyzet állásával kapcsolatban többet ma erről nem kell mondanom. Köszönöm szépen, Reimer. Anne Jensen két szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük Reimernek ezt a dokumentumot, amely nagyon jó felvázolja a történteket, a helyzetet. És a rugalmasságra vonatkozó javaslatai tulajdonképpen a korábbi álláspontunkhoz való visszatérést jelent, nem mást. És azt hiszem, hogy a frakcióm nevében mondhatom, hogy teljes mértékben támogatunk, holnap pedig a tárgyalásokon remélhetőleg minden jó megy majd, majd meg kell mutatnunk, hogy határozottan kitartunk az álláspontunk mellett ez ügyben. Egyrészt azért, mert fontos a jövőben folytatandó több éves pénzügyi keretről folytat, e, folytatott tárgyalások terén, másrészt pedig az ITER még megoldatlan probléma 2012 ügyében. Vannak tehát olyan kérdések, amelyek újra és újra fel bukkannak. Tehát csak határozottan, Rainer, csak határozottan. Köszönöm, Anne, de ne játszunk a tűzzel, amikor a 2012-es költségvetésről van szó. Ajala. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Nagyon sokat beszéltünk már erről a témáról, és ahogy Bőge úr említette, még további információra van szükségünk a tanácsi ülése kapcsolatban, találkozó kapcsolatban holnap. Nagyon világosan kell képviselni álláspontunkat. Ön is világosan kifejtette ezt, mert vagy valóban tárgyalunk, valódi tárgyalást folytatunk, a mostaniak nem voltak igaziak, a tanács javaslatokat bocsájtott közre, a parlament tehát nem vette figyelembe, igazi tárgyalásra van szükség mert különben azt kell mondanunk, hogy a tanács javaslatát nem támogatjuk. Ha tanács hajlandó tárgyalni, mi is hajlandóak leszünk. De ne felejtjük, hogy amit eddig kaptunk, és ami most érvényben van, a 0,003 minősített többség, és hogy a pénzügyi keret hogyan nézen ki, figyelmet kell venni, ott nincs megállapodás. És azt is tudjuk, hogy már korábban is tettünk javaslatokat, és azt mondtuk, hogy több rugalmasságot szeretnénk. Ez azt jelenti, egyet kell értenünk abban, hogy a tanács javaslatából nem indulunk ki. A tanácsnak van javaslata, nekünk van javaslatunk. Ha nem tárgyal igazán, akkor nemet mondunk. Köszönöm szépen, Helga Tröppel. Köszönöm szépen, Heimer. Eh, nagyon röviden eh, reagálnék a politikai konzekvenciákra. Szeretném, ha elmozdulna a tanács, és ha a következő tárgyalás egy kicsit több mozgást jelezne. Ha nem így lenne, akkor remélem, hogy ez a bizottság kiáll amellett, hogy eh, nem hagyunk magunkra kényszeríteni valamit, és akkor megfelelően kiállunk amellett, amiről itt közösen döntöttünk azt gondolom, hogy ez döntő fontosságú. És ezzel a mandátummal, Reimer, folytasd a tárgyalásokat. Mi hajlandók vagyunk tárgyalni, de politikai elmozdulás kell legyen, történjen a tanács részéről, csak így tudunk hozzájárulni. A tanács nem lép, mi sem lépünk. Nos, hát ezekkel a nyilatkozatokkal azt hiszem Heimel jól fel van vértezve, én csak arra szeretnék emlékeztetni, nem minden frakció tette még meg, az árnyék előadót a munkacsoportok, munkacsoport számára ki kellene jelölni, hogy tudja rá, mert hogy kihez fordulhat. Hogyha a frakció álláspontokat szeretne megismerni. Azt hiszem, ezt a pontot is kipipálhatjuk, majd meglátjuk, hogy meddig jutunk most. Jó. Két véleményt kell megszavaznunk. Hallról van szó. Nem látom a jelentéstevőt, de a korábbi halászati jelentéstevőnk itt van. Helga átvennéd esetleg? Bekem, bajom, nem készültem fel, én nem tudom, hogy miért nincs itt a kolléga. A munkatársam azt mondja, hogy csak szavazni kell. Elnézést. De hát nem még jöttem meg Brüsszelben, nem tudtam felkészülni. Nincs módosító sem. Azt gondoltam, hogy esetleg, mint korábbi halász asszony szeretné volna hozzászólni. Jó, akkor először is szavazzok meg a Seychelles szigetek és az Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban fogadom. Ki támogatja ezt? Ellene? tartózkodás, senki. Jó, nagy többséggel elfogadva. Aztán a Szautomi és Príncsepe Demokratikus Köztársaság közötti és az EU közötti megállapodás két támogatja a jelentéstevőt, a jelentését. Köszönöm. Ellene egy tartózkodás. ismét többséggel, nagy többséggel elfogadva. Köszönöm. Most pedig pillanat, most jön az átcsoportosítás, amiről ma mindenképpen szavaznunk kell, mert különben negyed, azt mondja, hogy negyediken határidőnk. A legutóbbi ülésen elnapoltuk az átcsoportosításról szóló szavazást, mert több kérdés tisztázatlan volt, legalábbis a jelentéstevő számára, ő nincs itt sajnos ma, de természetesen minden információt összegyűjtött a bizottságtól, a bizottság elegendő információval látott el minket, elolvasta a jelentéstevő a bizottság információit, és most támogatja a jelentéstevő az átcsoportosítást, Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság követi-e a jelentéstevő asszony irányát? Ki támogatja az átcsoportosítást? Köszönöm. Ellene? Egy. Tartózkodás? Köszönöm. Tehát az átcsoportosítást elfogadtuk. Most akkor meg tudjuk menteni a harmadik országok klímáját. 12-es napi rendi pont. Most pedig jelentéstevőként kérdezlek, Helga. Van egy átcsoportosítás? Tessék. Vielen Dank. Igen, erről most már tényleg tudok mondani valamit. Ez egy nagyon kis átcsoportosítási kérelem. A számbevőszék azt kérte, hogy hagyjuk jóvá azt, hogy egy AST 7-es eh, álláshelyt átalakítsanak AD 7-té. Ez a szabvevőszék új politikája, hogy a házon belül egy kevésbé költséges, hogyha házon belül találnak munkatársat, mintha kívülről hozzanak. De szerintem ez egy jó lépés, és ezért azt javaslom, hogy igennel szavazzunk. Kíván ehhez valaki hozzászólni? Ha nem, akkor csatlakozunk az ajánláshoz. Aki igen, azt kérem emelje fel a kezét. Köszönöm. Ki ellenzi? Senki. Ki tartózkodik? Egy. Tartózkodás. Nagyon nagy többséggel, tehát elfogadtuk. 13-as napi rendi fontot elhalasztottuk, ez lenne az ingatlan politika már harmadszor az iskolarendszer, ezt is már rögtön mondtam, hogy ezt is elhaladjuk a következő ülésre, nem most csütörtökre, hanem az, az utáni ülésre. Akkor átérhetünk az ENISA és az EMSA kérdésére. Kezdjük az ENISA-val. Ahogyan a tisztelt kollégák ezt nyilván tudják, az ENISA egy ügynökség, amely hálózatokkal, informatikai biztonsággal foglalkozik. Garantálnia kell, hogy az informatikai hálózatok az Európai Unióban biztonságosak legyenek. Amikor annak idején egy rendelettel létrehoztuk az Enézát, akkor az Enéza működésének a végét is rögtön meghatároztuk ez az idő már régen elkövetkezett. A kollégák talán még emlékeznek rá, hogy két hónappal ezelőtt a plenáris ülésen kérték a mandátum meghosszabbítását, de most a véleményünkben, amelyet el kellett készítenünk, egy új mandátumról lenne szó, amely most ismét egy szerintem nagyon rövid időt adna a javaslat lényege az, hogy az ENISA öt éven keresztül még dolgozhasson egy kicsit módosított mandátummal. És azt mondanám, hogy szinte alig e, változna a finanszírozása. De sokkal e, nagyobb létszám dolgozna az ügynökségnél. Valamennyien tudjuk, hogy minden esetben, amikor az ügynökségekkel kapcsolatban felvetődik az, hogy van-e értelme, vagy esetleg nincs értelme annak, hogy hol van az ügynökség székhelye. Ugye mindig az Enizát hoztuk föl elrettentő példaként a székhely szempontjából, ugyanis Heraklionban, ahol nagyon nehéz eljutni, tulajdonképpen egy példát teremtettünk arra, hogy egy ilyen ügynökségnek hol nem lenne szabad, hogy a székhelye legyen. Azok a tudósok, akiket meghívnak, hogy dolgozzanak az Enizánál, vagy az Enizával, egy egész hétre van szükségük az odautazáshoz és a visszautazáshoz és persze nem ők fizetik ezt, hanem ők a szakért szakértelmüket bocsátják rendelkezésre, ha erre igény mutatkozik. Az Eniza, az Enizának már az is segítség, hogy Aténben létesítsenek egy, egy lerakatot, vagy legalábbis néhány nemzetközi konferenciát ott meg tudtak szervezni. A vendéglátó ország ezzel egyetértett, de még mindig ott van az a kérdés, hogy amennyiben az Enizával kapcsolatban egy új mandátumot, illetve egy új jogalapot akarunk meghatározni, akkor nem kellene ragaszkodnunk ahhoz, hogy a székhely kérdése is tisztázódjon, és máshogy oldjuk meg a székhelyt, mint ami a jelenlegi válasz. Ezt persze nem itt most a jelentésben nem kellene nagyon részletesen elemezni, csak megemlítettem, mert természetesen az ITRE eh, bizottságban George Chichester a jelentéstevő, az az olyas valaki, aki az elmúlt években nagyon intenzíven foglalkozott az ügynökségek eh, kérdésével, és már eh, a jelentésében szól is erről a problémáról. Én most csak a költségvetési dolgokról, nekünk csak a költségvetési kérdéseket kell e, tisztázni, és a mi e, jelentés tervezetünkhöz mindig érkeznek majd fontos módosító indítványok, költségvetési szempontból közelítik a kérdést. De azért a bizottságnak is e, szeretnék feltenni egy kérdést. Hogyha abból indulunk ki, hogy a bizottság véleménye szerint a bizottságnál három és fél ember három és fél ember munkájára van szükség eh, ahhoz, hogy egyáltalán együtt tudjon működni a eh, bizottság, és ez is olyan évi fél millió euró, akkor most kérdezem, hogy a bizottság eh, most hogyan jár el? Úgy tűnik, hogy most elég, hogy egy ember foglalkozik ezzel a kérdéssel, ha jól látom. És ha ez így van, akkor valóban szükség van arra gyakorlatban, hogy most mégis rögtön a bizottságnál három és fél munkatárs foglalkozzon, úgymond az ENISA ügyeivel. Mit csinál ez a három és fél munkatárs? Ezt a kérdést egyszerűen fel kell tennem, mert eh, ez tényleg költségvetési kérdés, eh, amit eh, nem tudok összhangba hozni az ENISA jogalapjával. Értve ez, ez a jogalapkérdés, ezt nem lehet megoldani, de kérdést feltettem. hiszem minden más, amit megemlíthetünk, és ami költségvetési körbe esik, ez igazából említésre sem méltó most ebben a, ezen a bizottsági ülésen, mert azért mondom ezt, mert nincs szükség vitára, hiszen valamilyen egyetértünk. Van egy-két olyan dolog, amit az intézmény közi munkacsoportban már tulajdonképpen meg is beszéltünk, el is fogadtunk. Az azt jelenti, hogy a bizottság, a tanács és a parlament együtt, vagy értett együtt, és persze majd mi is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, de Erről nem kell többet mondanunk, tehát itt nincs vita igazából, és éppen ezért most és ehelyütt sem kell erről vitatkoznunk. Az Enizáról talán elég is ennyi, és a másik ügynöksége az EMSA kicsit más helyzet, itt a feladatkört akarják bővíteni. És azt hiszem, hogy miután mi is akarunk még a bizottságnak kérdéseket feltenni, adjuk meg a lehetőséget a kérdésekre. Anya. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyetértek a jutaféle megközelítéssel, mi szerint a módosítók elsősorban a menedzsmenttel és olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyekről már megállapodtunk a munkacsoportban, az intézmény közi munkacsoportban tehát az ügynökséggel foglalkozó intézményközi munkacsoportban, tehát meg volt a többségi támogatásához. Ugyanakkor van egy kérdésem az Eniszeval kapcsolatban. Egyetértek a székhely kérdésével. Nem is Heraklionban van, hanem még Herakliontól is egy óra autóval. Tehát az erdő közepén mondhatjuk nyugodtan. Az Enisza ügynökség eredeti célok szerint. Megfelelő díj fejében kellett volna, hogy szolgáltatást nyújtson, tehát lett volna egy ilyen része is. Kérdésem tehát az, hogy e, erre sor került-e, tehát a zenészának vannak-e bevételei, kereső pénzt, ha úgy tetszik, és így részben önfinanszírozó-e. Köszönöm. Ja. Ah, thank you. Uh, Jutta first... Köszönöm. Jutta, először is hadd mondjam el, hogy a javaslattal részt egyetértek Ugyanakkor szélesebb kontextusba helyezném a Zenisza ügyét. Az internet, illetve a számítógépes világ biztonságát szavatott javítani a Zenisza. Egy roppant dinamikus terület ez és itt mindig le leszünk maradva, akármit is csinálunk. Nelly Cruz biztos asszony tavaly azt mondta, hogy a kiberbiztonságra vonatkozó európai stratégiát fognak kidolgozni, aminek már éppen itt az ideje. Az Európai Unió és Amerika között fontos téma. Ez remélhetőleg nem tart majd évekig, amire ezt a stratégiát kidolgozzák. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság hogyan áll hozzá ez a munkához, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz pontosan az ENISA szerepe ebben. Szerintem a módosítói teljesen elfogadhatóak ezen a ponton, de mégis úgy vélem, hogy az Európai Unió igencsak lemaradt hetéren is, nagyon sokat tennivaló. Egy ágazati ügynökségről van szó, horizontális koordinációra beszélünk, nem is a zeniszáról, hanem e, egész egyszerűen nem működhet így maga az egész keret. Ez nem jó megközelítés. A zeniszában kiváló szakértők dolgoznak, Hambrecht doktor például kiváló szakértője a területnek, ugyanakkor a mandátum, amit a zeniszának adunk, főként ez a, ez a az átmenetiség, e, nem tudom, hogy ez pontosan mennyire szolgálja azt, hogy javuljon a biztonsági helyzet. Köszönöm szépen. Igen, ez egy elvi kérdés. Most ezt megvitathatjuk, csak nem tudjuk mi ezt eh, módosító indítványokba önteni. Ez az ITRE feladata. Egyébként én már egyébként is ezt megkérdőjeleztem, hogy öt év, és azután három év múlva legyen egy értékelés. Hát valamennyien tudjuk, hogy hogyan néznek ki ezek a folyamatok, mindig minden túl rövid idő, öt évet, abszolút túl rövidnek tartom hogy ezt a munkát el lehessen végezni. Itt nem új ügynökségről van szó, hanem egy meglévő ügynökségről, ahol már megvannak a munkatársak, a szakemberek, nincs szükség beindítási időszakra, de hogy aztán három év múlva legyen egy értékelés, és mi nézzük meg, hogy milyennek az értékelésnek az eredménye, és aztán utána mi történik öt év után. Megint meghosszabbítjuk majd csak hoppá. Úgyhogy ez egy kicsit sehova nem vezető spontán akció átgondolatlan, és valóban talán még egy változás lesz, hogyha Néli Cruz majd, ahogy is fogalmazzak, a saját kiberbiztonsági akció tervét, vagy cselekvési tervét benyújtotta talán tudunk már most is valami többet. Prészer úr, talán ön meg tud válaszolni minden kérdést, amit elhangzott. Thank you, Madam Chair. Uh, just, uh... Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok a felvetett kérdésekre válaszolni. Az ügynökség új mandátuma elsősorban um, azt szolgálja, hogy um, szabályozási kérdésekben szaktanácsot, adjunk, ugyanakkor a magánjellegű adatok védelmét is segítjük a tagállami hatóságok számára. Ezek tehát a fő feladataink, nem az, hogy díjért szolgáltatásokat végezzünk. Ami pedig a székhelyet illeti, illetve mi van akkor, hogyha majd ez a átmeneti záradék lejár. Nos, ezek horizontális jellegű kérdések, elnök asszony, amelyeket talán legjobb, hogyha az intézményközi munkacsoportban tárgyalunk, hiszen közös szabályokra van szükségünk e kérdésekben minden ügynökségnek. Végezetül azzal kapcsolatban, hogy Nos igen, az ügynökség felül vizsgáltával kapcsolatban, felületével kapcsolatban az Európai Bizottság is képviselteti magát ebben a testületben. A bizottság pedig még ezen a héten küldi meg írásban a feladatokat, amelyet természetesen az önök szakbizottságának minden tagja képviselője megkap majd. Ja, irgendjemand... Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki szakértője az Enisának? Ő kért szót, és szeretne ilyen szót mondani. Köszönöm, elnök asszony. Kiegészíteném azt, amit a kollégám mondott és tisztázom, hogy mi ez a három és fél munkatárs. Bemutatkozna talán? Természetesen. Elnézést. Roger Holámnak hívnak, a e, informatikai társadalom e, főigazgatóságon dolgozom, és én vagyok az ENISZA felelőse. Többi ügynökséghez hasonlóan nálunk is csak egy referens foglalkozik az ENISZ-ával, a másik két és fél ember jelenti a bizottságnál mindazokat, akik olyan munkát végeznek, ami kapcsolódik az Enizához. És ez több mint két és fél ember tulajdonképpen, ha összeadjuk az egész munkát, ami az Enizával kapcsolatos, hát akkor mondhatjuk azt, hogy ez kb. két és fél ember munkájának felel meg a hálózat biztonság, a kiberbiztonság, a kritikus infrastruktúrák védelme, a Deniza feladatköre, olyan eh, feladatkör, amiről intenzív eh, eszmecserékre van szükség. Ez jelenleg is zajlik az Enizánál, amikor a munkaprogramot állítják össze. Egy sor eh, szemináriumot tartanak ennek kapcsán. Ehhez időre van szükség, és a többi tevékenység, ami az ügynökség működésének pénzügyi kérdéseivel függ össze, vagy a pénzügyi felügyeletével, ellenőrzésével. Tehát mindez a munka benne van ennek a három és fél embernek a munkájában. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor meghallgattuk a mérezatot. Súrián László parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Mint mindig is eh, az EPP teljes mértékben támogatja a raportőrt. De be kell, hogy valljam, hogy a vitát hallgatva megértem azokat is, akik borzasztó szkeptikusak az ügynökségekkel kapcsolatban. Úgyhogy több a kérdőjel, mint amennyi a válasz. Elég rossz szájízem van ennek kapcsán. Hát igen, az Eniza, hogyan is fogalmazzak, hát nem éppen a legragyogóbb példa arra, hogy hogyan kell valamit megszervezni. De viszont nagyon jó, a jó munkára példa, ez éppen szomorú ebben a történetben. A körülmények, a kontextus nem annyira jó a zenizával kapcsolatban, de persze értem. Akkor térjünk rá az EMSZ-ra. Az EMSA ugye egyszerűbb, ez ugye a tengerbiztonsági európai ügynökség, Mindenek előtt a TRAN szakbizottságban bontakozott ki vita arról, hogy több feladatot kellene kapni az EMSZ-nak, vagy kibővítsék-e a feladatkörét, ezért az EMSZA rendeletet módosítani kell, és természetesen nekünk is a véleményünket erről el kell készítenünk. Tulajdonképpen ugyanazt elmondhatnám, amit az Enizával kapcsolatban már elmondtam, a költségvetési kérdésekre koncentráló eh, jelentést elkészítettem, de amit nagyon sürgetően tudni akarok a bizottságtól, az a következő. Már a TRANS, a, közlekedési szakbizottságtól is megkérdeztem ezt, eh, és az EMSZ-nál is eh, kérdezősködtem, de még a mai napig nem kaptam erre választ. Tehát a bizottság javaslata az, hogy a munkatársak hat tagját helyezzék át az új munkakörökbe. De ezt valamennyien tudjuk, ugye az éves költségvetési tárgyalások, viták során, hogy az ügynökségek a saját munkatársi állomány tekintetében azért elég szűk létszámmal kell, hogy kijöjjenek. És akkor hogyan működne ez a dolog? A e, TRAN e, bizottság nem tudta nekem ezt a kérdést megválaszolni, csak annyit tudtak mondani, hogy hát erről még tárgyalgatunk. Talán önnek van valami elképzelése arról, hogy ez a hat e, munkatárs honnan kerül elő a redeploymentből, hogy áthelyezik, elkeznek valaki, valakiket valahova, ez nem világos, hogy hogy fog történni. Thank you, Madam Chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony. A válasz rövid, a menedzsment felelőssége, tehát a humán erőforrások feletti felelősség, ugye az ügynökség igazgatójának kezében van. A ügynökségek az EU intézmények részét képezik, tehát eh, minden intézmény, minden testület a lehető legjobban kell felhasználja a rendelkezésre álló forrásokat, a humán erőforrásokat is. Az átcsoportosítás ez olyas valami, amelyet a bizottság több éve folytat, megtesz a gyakorlatot. A 2012-es költségvetésben is a ügynökségek kapcsán lesz majd ilyen gyakorlat. Ez arról szól, hogy a meglévő eszközöket hatékonyabban kell bevetni. Minden szervezetnek reagálni kell, meg kell felelni ennek a követelménynek a hatékonysági forrás, humán erőforrás hatékonysági követelménynek. Köszönöm. Eddig még nem volt erre képes. Monsieur röviden köszönöm elnök asszony, azt szeretném elmondani, ezt a javaslatot a jövőbeli ügynökségi gyakorlatból, amikor ugye nőni fog majd a missziók száma. Az ellenőrzés is fontosabb lesz az átcsoportosítás, amely megelőzi azt, hogy ami az ellenőrzési feladatot illeti, sokkal nagyobb mértékű lesz ez. Tehát az átcsoportosítás az új alkalmazottak felvételének az egyik előkészítő folyamata vagy lépése. Nagyon fontos az, az első átcsoportosítás, ez majd a jövőbeni igényeknek megfelelő. Súrján Lászlóhoz hasonlóan, hát én nem vagyok az első, aki rálő, úgymond, vagy levadásza az ügynökségeket, de hát én azt gondolom, hogy valóban a technikai ügynökségek egy része nem biztos, hogy mindenképpen szolgál minket. Tehát ahogy francia mondjuk nem szabad a zongoristát lelőni. Ezt csak támogatni tudom, hogy az elnök asszony. Meg vagyok arról győződve, hogy meg kell mondjam, akkor van ügynökség, ha bizottság nem képes arra, azokat a szolgáltatásokat hogy nyújtsa, tehát, hogyha a bizottság valamilyen szolgáltatást nem tud nyújtani, akkor létrehoznak egy ügynökséget. Minden értékelésben ez szerepel. Az a bizottság, amikor új ügynökséget hoz létre, azt mondja, azért hozza létre, mert ezt a szolgáltatást nem tudná ő maga a bizottság garantálni. A kérdés az, mi a helyzet akkor, ha megvan az ügynökség, a bizottság hogy bánik az ügynökségekkel? nem azt mondom, hogy igazságtalanul bánik vele, de hát azért eh, néha egy kicsit logikátlan az egész. Lewandowski biztos úr azt kérte tőlünk idén, hogy a jövő évre nulla legyen a növekedési arány a személyzeti állományt illetően. Hát jó van, rendben. Hát mi az, hogy nulla növekedés? A szokványos, vagy a szokásos állásoknál szerződéses ügynök van, mint a pejva. Tehát e, igazából most ez a gyakorlat lényege? Szerintem nem. Na de hát ezt a vitát majd május 9-én folytatjuk az illetékes biztossal, az adminisztrációs e, biztossal fogunk beszélni a sorbizottságban. Másik oldalról pedig a kérdés mindig az, most mi van egy ilyen redeployment történettel? Hogy, hogy honnan veszik ezt elő? És aztán ha most 2012-ben ebbe belemennek, 2013-ban lehet új álláskat létrehozni? Ha belemegyünk az átcsoportosításba? A bizottság alapvetően nem tart ki mellette. Préza igazgató úr az egyetlen Sophie Béni mellett, hát nekik kell mindig meghallgatni. Nem tartják tiszteletben, amit mi követelünk. Például az a signed revenues azt hagyjuk ott, ahova tartoznak, és ne vegyük el az ügynökségeknél. Az ügynökségek is díjakkal működnek, nem teszik, nem tartják tiszteletben. Másrésztről mindig el kell mondjam, nem hajlandóak pótköltségvetésen sem felállítani. Most ez a bizottság arról gondoskodott, 2004 óta arról gondolkozik, hogy az ügynökségek egy közvetés eljárás idején, az egyik ügynökség így, a másik úgy, a harmadik amúgy e, kerül e, a golcsó alá. Tehát aki több e, személyzetet követel, nem szabad, hogy kis kapu legyen. Egyiknek, másiknak nem. Ha kell több ember, kérünk szépen pótköltségvetés tervezetet. Ezt kértük, de a bizottság nem hajlandó a pótköltségvetést kezdeményezni. Annak ellenére egy példa. Ma, még ma panaszt kaptam azzal kapcsolatban, annak ellenére, hogy a költségvetés szempontjából irreleváns, hiszen a díjak beszedéséből tudják finanszírozni az állásokat vagy a munkatársakat. Azt kérdezem, hogy ez rendben van? Nem, nincs rendben. Hát lehet, hogy most már ezen jó lenne elgondolkozni, hogy változtassunk a saját módszerünkön. Majd egy ilyen kusza költségvetés eljárás fogunk bevezetni. Nem egy olyan rendeset, amelyet eddig az ügynökségek számára. Kedves kollégák, minden kolléga tudja, hogy merre van az arra, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Emlékeztetném a tisztelt kollégákat arra, hogy a módosítók leadási határideje május 16, mindkét ügynökség esetében, mindkét ügynökségről szóló véleménnyel kapcsolatban. Június 15-én megszavazzuk majd a véleménytervezeteket. Tehát május 16, gondolom, déli 12 óráig van a határidő. Déli 12, tehát a módosítók leadási határideje. Jó, ennyi? mondja az elnök asszony. Ne feledjék, találkozunk csütörtökön. Ne feledjék el, kedves kollégák. A viszontlátásra és kellemes szép estét kívánunk. Te Palermóban vagy, mondtad már, tudjuk, hogy Palermóban vagy. Jó. Gut. Ah, das ist am, am, am, das ist am Mittwoch, Agentur. Ah, da bist du auch schon weg. Ja, okay. Ja.